Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Pontosan kezdünk, mert nagyon sűrű a délután programja, és van egy-két nagyon érzékeny kérdés is, illetve szavazni is fogunk, úgyhogy kezdjünk bele az elnöki közleményekkel. ami a nyelvi rendszert illeti horvát, ír és máltai nyelv sajnos nem lesz ma. Most pedig a koordinátori ajánlások közül egy fontos van, az egyes számú, az október 23-i feljegyzésből a zöldek azt kérték, hogy név szerinti szavazás legyen a 2.4-es pont alapján arról, hogy Magyarország ügyében az utazás megvalósul-e. Tehát erről szavazni kell majd akkor kérem, hogy ezzel a javaslattal, ezzel az ajánlással fogadják el a koordinátorok ajánlásait. A 2018-as ülés naptárat is megkapták önök, hogyha el tudják fogadni, akkor kérem tegyék meg. A 2018-as jogállamisági program finanszírozásáról is szó van. Establishing a Rights, Equality and Citizenship Program for the period 20... Szóval a 2014-2020-as program megvalósításáról megkapták a komitológiai anyagokat, és az ellenvetés ság megtételére most megvan a lehetőség november 10-éig. Október 27-én a parlament uh, kapott egy uh, módosítási javaslatot az Európai Bizottságtól, a pénzmosás témájában. Ez egy delegált aktus, és a készhez vételéről értesült minden libe tag egy hónap rendelkezésre a vizsgálatra, egy hónappal lehet ezt meghosszabbítani. November 15-éig kérjük a képviselőket, hogy jelezzék ellenvetésüket. Végül pedig 5 óra 45-kor elektronikus szavazásra kerül majd sor, úgyhogy kérem, hogy mindenkinél legyen itt a szavazókártyája. Most pedig a hármas napi rendi pontra térünk át, az adatvédelmi pajzs első éves felülvizsgálatára. A biztos asszony is itt lett volna, de sajnos ő nem ér rá ma. A koordinátorok úgy gondolták, hogy nagyon fontos, hogy lépést tartsunk az első éves felülvizsgálat szoros menetrendjével, és használjuk ki a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyünk fel az Európai Bizottság főigazgatójának, Tina Asztolának, aki a jogérvényesülés és fogyasztópolitikai főigazgatóság vezetője. A felülvizsgálat megállapításait a bizottság közé tette, Ezeket önök megkapták, az adatvételmi hatóságok decemberben teszik közé a konklúzióikat, úgyhogy most azt kérem, hogy Asztora asszony tájékoztasson bennünket, ezt követően pedig a koordinátorok és a témával foglalkozó képviselőtársak tehetnek fel kérdéseket, illetve észrevételeket tehetnek. Tina, kérem, hogy 15 percben tartsa meg ismertetőjét. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, nagy öröm, hogy itt lehetek ma, és megbeszélhetjük együtt az adatvédelmi panzsás éves felülvizsgálatát a bíróság egyértelművé tette, hogy az adekvációs határozatot nem lehet egyszerűen a fiók mélyére sűjeszteni, és az adatvédelmi pajzsra vonatkozó következményeit figyelembe kell venni tehát a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy ez szerint járjon el az adatvédelmi pajzs éves felülvizsgálata, tehát a keret további működtetése szempontjából elengedhetetlen. Ezt nagyon komolyan vesszük, és egy átfogó és inkluzív folyamat eredménye ez a jelentés. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem Washingtonban, szeptemberben kezdődött a felülvizsgálat, hanem különböző forrásokból már korábban megkezdtük az adatgyűjtést, cégektől, akik csatlakoztak, civil szervezetektől, akik véleményt nyilvánítottak, hogy a cégek és az Egyesült Államok beli hatóságok vállalásai miként teljesülnek ennek a bizottságnak az USA-ban látogatást tett delegációjával is egyeztettünk, és a különböző Egyesült Államokbeli hatóságok által elmondottakat is figyelembe vettük. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon szoros együttműködésben készült a jelentés az adatvédelmi hatóságokkal. A 29-es cikk munka csoportja által megerült hatóságokkal. A washingtoni találkozón az adatvédelmi hatóságok képviselői is komoly szakvéleményeket mondtak úgy gondolom, hogy nagyon is célra vezető gyakorlat volt ez az első éves felülvizsgálat, és ezt az USA oldaláról is elismerték, felismerték. Ahhoz, hogy a keret tovább működhessen, fontos volt a felülvizsgálat. A az Egyesült Államok beli hatóságok részvétele minden korábbinál aktívabb volt az egyeztetéseken. Az összes um, adat védelemmel foglalkozó kormányzati és üzleti területért felelős hatóság ott volt, a nemzetbiztonsági, az igazságügyi szervek, az ombudsman, a felderítéssel foglalkozók, illetve a civil szervezetek is képviselve voltak. Az adatvédelmi pajzs eh, megvalósításának részleteit tekintettük át a Justice főigazgatóság, illetve a 29-es munkacsoport képviselői konkrét eszmecserét tudtak folytatni amerikai partnereinkkel. Rövid bevezetőt tartottunk, ezt követte egy nagyon hosszú kérdés-felelet rész. Tehát ez nem egy formális gyakorlat volt, nem formaság volt, és ez kitűnik a jelentésből is. Mivel ez volt a legesleges éves felülvizsgálat, úgy gondolom, hogy nagyon fontos precedens teremt a jövőbeli felülvizsgálatok szempontjából. Most hm, pedig a konklúziókkal szeretnék foglalkozni, ami az üzleti életet illeti. Úgy találjuk, hogy jól működik a rendszer, az amerikai hatóságok felállították azokat az eszközöket, mechanizmusokat, amelyekről tavaly állapodtunk meg a cégek csatlakozásának minden részletét áttekintettük, tanúsítás, megfelelés, a panasz, eljárás, végrehajtási eljárás, egy éves bevezető eh, eh, időszak után több mint 4000 cég csatlakozott hozzá. A bevezetés évében természetesen az amerikai oldalon az eljárások, a tanúsítási eljárások eh, vonatkozásainak kiépítésével telt a munka nagy része. a kereskedelmi eh, minisztérium most már sokkal mérehatóbb vizsgálatot végez azzal kapcsolatban, hogy a cégek mennyiben felelnek meg, és eh, a eh, monitorozás, felügyelet nagyobb hangsúlyt kap. A kereskedelmi minisztérium által való monitorozást a tanúsítás után még proaktívabbá kell tenni ajánlásunk szerint, ami az adatok védelmét illeti, fontos hangsúlyozni, hogy az új amerikai adminisztráció megerősítette az Obama adminisztráció alatt tett kötelezettségvállalásokat. A legfontosabb, hogy kifejezetten biztosítottak bennünket hogy a PPD 28 és annak végrehajtási utasításai nem fognak megváltozni. Ugye ezeken alapul a, az adatvédelmi pajzs. A PPD 28 az összes hírszerzési, felderítési tevékenységre vonatkozik, attól függetlenül, hogy ki végzi azt. Az éves felülvizsgálat során meggyőződhetünk róla, hogy az adekvációs határozat idején tett megállapítások továbbra is érvényesek. A kereskedelmi okból az Egyesült Államokba átadott európai adatokkal mindig foglalkozni kell, akkor is, hogyha nemzetbiztonsági levél kiküldése történt, vagy a FIZER 702-es paragrafusa alapján e-mail küldenek. A hírszerzési közösség a Pfizer 702-es alapján végzett célzott tevékenysége, illetve az empirikus tapasztalatok is azt mutatják, hogy nem általános tömeges gyűjtést végeznek. Ugyanakkor éberen oda kell figyelnünk minden friss fejleményre, Más szóval a mi munkánk nem zárul le a beszámolók kiadásával. A Pfizer törvény 702-es szakasza továbbra is figyelmet érdemel az Egyesült Államok kongresszusa ezt a 702-es szakaszt újra életbe kívánja léptetni. a nem Egyesült Államokbeli állampolgárok vonatkozásában. Nagyon fontos tehát az adatvédelem további erőteljes fenntartása. Kérem, hogy az üzenetet adják át a kongresszus tagjainak. Végül pedig az ombudsman posztját, tisztségét állandó jelleggel kellene betölteni az amerikai adminisztrációban. Ez egy folyamatos aggály, amit a LIBE júliusi delegációja is hangoztatott. Mint tudják, a jelenlegi adminisztráció alatt nagyon lelassult a politikai kinevezés az egész amerikai adminisztrációban az ilyen átmeneti időszakokban az ügyvezető ombudsman kell, hogy betöltse az összes jogkört, amikor panasz eljárás indul. megfelelő eljárásokat létrehozták annak érdekében, hogy az ombudsman függetlenül, elfogulatlanul működhessen, illetve a független a felügyeleti szervekkel együtt tudjon dolgozni, hogyha panasz érkezik az EU-ból. A 29-es munkacsoport és az Európai Ombudsman egy sor eszközt dolgoztak ki az elmúlt év során. Ezeknek a sikere az együttműködésen múlik majd. Az ombudsman szerepe azonban nagyon fontos, ezért felhívást intézünk az amerikai adminisztrációhoz, hogy mi hamarabb töltsék be ezt a posztot. amennyiben az amerikai adminisztráció továbbra is kiáll az adatvédelmi pajzs mellett. A felügyeleti tanács hiányzó tagjait is ki kell nevezni. Melyek lesznek a következő lépések? Az amerikai hatóságokkal együttműködünk az ajánlások megvalósítása érdekében, hogy tovább javuljon a pajzsnak a gyakorlati működése. Hogyha az ajánlásokat nem valósítják meg, vagy hogyha ellentétben azzal, amit most hallottunk az éves felvizsgálat során, az adatvédelmi pajzs alapját képező tényezők megszűnnek, akkor a bizottság újra fogja értékelni a helyzetet, és le fogja vonni a szükséges konklúziókat. Azzal zárnám, hogy hangsúlyozom, véleményem Véleményünk szerint a felülvizsgálati folyamat az EU-n belül nagyon jó együttműködést jelentett. Áprilisban az EP elfogadta foglalását, a LIBE delegációja júliusban találkozott amerikai partnereivel, és hangsúlyozta a felülvizsgálat fontosságát. Ez kulcsfontosságú üzenet volt az amerikai változások közepette és segített nekünk a felülvizsgálat előkészítésében. Ahogy már említettem, nagyon szorosan együttműködtünk a DPA-kkal is, az adatvédelmi hatóságokkal, akik részt vettek a felülvizsgálatban, és a saját értékelésüket is elvégzik. Ahogy Jurova biztos asszony mondta Washingtonban, a felülvizsgálat kezdetén. Jó példa volt ez arra, hogy milyen jól együtt tud működni az EU, Jura biztosasszony és mi a munkatársak részéről is szívesen folytatjuk az együttműködést. Nagyon köszönöm. Vannak koordinátorok között, aki most nincs itt, úgyhogy próbálom a listát követni. Kérem, hogy a kollégák maximum kettő percre szorítkozzanak, ugyanis a négy órakor már a következő napi rendi ponttal kell, hogy foglalkozzunk. Ha esetleg még van idő, akkor fel tudunk venni még felszólalókat a listára, de fontos, hogy a kérdésekre választ is kapjunk. Akkor nézzük sorban. Boni úr kap először szót. Thank you very much and thank you very much. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a sok erőfeszítést, amelyen az adatvédelmi pajzsot próbálják megvalósítani. Szerintem ez mind, ez az összes erőfeszítésen kívül hasznos és egyértelmű, nagyon hasznos intézkedésekről van itt szó. Szeretnék az ajánlásokról pár szót szólni. Először is a figyelem felkeltését célzó intézkedések, vagyis hogyan védjük meg az Európai Uniós állampolgárokat mi is van benne az európai tervben, hogyan lehet a az európai állampolgároknak a figyelmét felhívni ezekre a fontos kérdésekre. Hogyan adhatunk több tudást az európai állampolgároknak az adatvédelem terén. A második dolog, az adatvédelmi pajzs mert védő ombudsman ő, hogyan, is, hogyan is működne. Az Egyesült Államok beli hatóságoknak kellene ezzel foglalkozniunk, de hát ez az egyik kulcspontja az egész adatvédelmi pajzsnak. Úgyhogy mit gondol, mikor kerül majd ennek az adatvédelmi pajzsnak a ellenőrzésére sor? És lenne még egy kérdésem, hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet, amely nem olyan jó nekünk, európai állampolgároknak, hallhatunk információkat arról, hogy vannak olyan amerikai vállalatok, amelyek mm, az információikat napvilágra hozzák. Szerintem az Egyesült Államokbeli kollégáinkra és a vállalatokra hatnunk kell. Nem szabad, hogy ők félreértsék, és esetleg rosszul használják az európai felhasználók adatait. Az utolsó gondolatom pedig, nagyon pontosan említette a felvezetőjében, hogy a, a 702-es rész, illetve a FISA törvény milyen hatással is van a jelenlegi helyzetre. Ön mit gondol erről? a 702-es cikknek, illetve a Fizának milyen hatása lesz majd az amerikai partnerekre. Lenne még egy gondolatom, az a felügyelő hatósággal lenne kapcsolatos, az adatvédelmi felügyelő hatósággal. Mm, nagyon fontos, hogy minden tag megfelelőképpen végezze a, a munkáját, ezzel kapcsolatban lenne tehát egy kérdésem. Látom, hogy önök nagyon keményen dolgoznak, és azt is látom, hogy az Egyesült Államokbeli kollégákra nehéz hatni. Elkezdődött már a közös munka, de még sok a kértőjel. Nagyon köszönöm, de kérem, kettő percre szorítkozzunk. A következő felszólalunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm a felvezetőt, sajnos nem voltam itt végig, de amit hallottam, arról eszembe jutott, amit olvastam a jelentésben is, Ugyanazt hallom, mint a biztonságos kikötőkkel kapcsolatos vitában. Itt is kaptunk bírálatokat, a bíróság előjött az éves értékelésével, megállapította, hogy vannak problémák, de azért javul a helyzet. Évek óta ezt halljuk, ezt hallgatjuk, de a végén mégiscsak egy bírósági döntése volt szükség ahhoz, határozatra volt szükség ahhoz, hogy előreléphessünk. Azt látom, hogy ugyanez a probléma jelenik meg a biztonságos kikötőknél is, mint az adatvédelmi pajzsnál. Vagyis, hogyha például vannak olyan vállalatok, amelyek azt mondják, hogy az adatvédelmi pajzs részei, a végén előfordulhat, hogy kiderül, hogy soha nem akartok csatlakozni ehhez az adatvédelmi pajzshoz, mégis használják az internetes oldalukon az erre vonatkozó tanúsítványt nem csak problémákat látunk is, hanem ugyanazokat a problémákat, amelyekkel már a biztonságos kikötők esetében találkoztunk évekkel, évekkel ezelőtt. Nem tudom, hogy hogyan lehetne előrelépni ön, önöknek, a bizottságnak, milyen pontos iránymutatásai vannak, illetve az Egyesült Államokbeli partnerek milyen mértékben fognak ezen dolgozni. Lenne egy másik hozzászólásom is az ombudsmannal kapcsolatosan, mert a, illetve a PCLOB Washingtonban már egy ülésünkön említettük, hogy nem jó, hogy ebben a felügyelőhatóságban az összes tag még nincs kijelölve. Most ugyanez a probléma, még az összes poszt még mindig nincs betöltve. Ez lenne a kérdésem, tehát hogy az Egyesült Államokból érkezette már valamiféle tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy mikor szeretnék ezt a fejezetet lezárni. Nem szeretném, hogyha egy év múlva ugyanezekről a problémákról beszélgetnénk. Nagyon köszönöm, te válaszolj. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a asszony, köszönöm ezt a felvezetőt szeretném elmondani, hogy eh, nem vagyok teljesen lenyűgözve, sőt, a, engem is a Safe Harborok, biztonságos kikötőkről folyó vitára emlékeztet ez a mostani bevezető. A végén született egy olyan, hát olyan kompromisszum, amely nem biztos, hogy eh, helytálló, nem biztos, hogy időtálló lesz. Valami olyasmit kezdünk el végrehajtani, amely lehet, hogy nem lesz olyan nagyon sokáig tartó. Lehet, hogy majd megint a, bizot, a bírósághoz kell fordulnunk. Azt láttam, hogy az eredékokat sem megfelelőképpen ö, mm, hagyják végre, illetve a felügyeleti hatóság is olyan, mint hogy a Trump elnökből állna, olyan, mint hogyha a posztok még mindig nem lennének betöltve, azt hallhatjuk, hogy az új adminisztráció lassan tölti fel a mm, posztokat, pedig hát amióta mm, ők vannak hatalmon, azóta állandóan csak kineveznek és kineveznek embereket. Itt viszont hát nem látok semmiféle lépést, úgy látszik, hogy olyan el van foglalva más dolgokkal, és a felügyelő hatóságnak a tagjait nem igazán nevezik ki. Ezt mondja, hogy reméli, hogy a FISA 702-es intézkedés majd egyedülálló lehetőséget jelent. Na de hát mi, mi ennek a lehetősége? Van arra lehetőség, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció fog ezzel foglalkozni? Tényleg ez lenne a kérdésem, ugyanis itt mindenféle biztosítékok adják az alapját ennek az egyezménynek, de ezek a biztosítékok mondjuk úgy alternatív tényeken alapulnak. Milyen garanciát tudunk mi nyújtani a az állampolgároknak. Szerintem elősősorban nem is tudják az emberek, hogy van ilyen megfelelőségi folyamat. Na de hát minek kell megfelelni? És az emberek, az állatok hogyan tudják, hogy minek kell megfelelni? Nincs is ombudsman, aki ezzel foglalkozik. Hogyan lehet a megfelelőséget elvárni, hogyha nem is tudjuk, hogy minek kell megfelelni, nem is tudjuk, hogy valaminek meg kell felelni. Szerintem ez a jelenlegi megegyezés az egyáltalán nem időtálló, igen gyenge lábakon áll. Azt mondja, hogy ön számít az Európai Parlamentre, számít arra, hogy majd mi támogatjuk önt, önöket az Egyesült Államokkal ö, szemben, de hát szerintem az emberek, az európai állampolgárok az Európai Bizottságra számítanak, arra, hogy majd a bizottság megvédi a jogaikat. Úgyhogy ne jöjjön ide, és ne mondja azt, hogy támogasson, hogy ne mondja azt, hogy a mi támogatásunkat kéri, amikor a bizottságnak kellene megvédeni a jogokat. Köszönöm. Boszt úr. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm, Etszole asszony. Vár, megvárom, hogy felvegye a fülhallgatóját. Rendben. Tehát köszönöm. Köszönöm a felvezetőjét. Szerintem a Safe Harbor nál már láthattuk, hogy fontos a határidőket betartani, annak érdekében, hogy a, az intézkedéseket megfelelő időben tudjuk értékelni. Tehát meg kell próbálni a nem jól működő részeket megjavítani, ugyanis a jelenlegi helyzet nem ideális. A magánélet védelme véleményről folytatott egyeztetések során az Egyesült Államokkal szerintem már előre lépést tudtunk eszközölni. Ezt a helyzetet politikai szinten most már kezelik, ami nekünk nem fejezik, nem ö, felel meg, az az, hogy ö, nem neveztek ki ö, minden posztra állandó tagot, csak ideiglenes jelölések vannak, már pedig ez minket nem elégít ki ugyanis előfordulhat, hogy vannak olyan tagok, akik nem tudnak teljesen elköteleződni, teljes mértékben elvégezni a munkájukat. Aztán ott vannak a panaszok. A panaszok kérdése. Vannak-e olyan esetek, ahol esetleg lehetne kezelni ezeket a panaszokat, illetve esetleg meg lehetne nézni, hogy hol vannak hiányosságok a folyamatban. Lenne egy másik kérdésem is, ez pedig a következő. Egészen konkrétan, hol lehet javítani az adatvédelmi pajzsot? Igen, sajnálatos, hogy a Trump adminisztráció még nem nevezte ki az összes posztra az összes tagot. És azt érzem, és szerintem ezt egészen határozottan ki kellene mondanunk. Azt látom, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatcsere nem működhet megfelelőképpen, hogyha a felügyelőhatóságban az összes posztra nincsenek kinevezve a tagok. A mi jogrendszerünk szerint um, itt jog hiányosság, jog hézag merül fel, mert pedig ezt mindenképpen uh, kezelnünk kell. másik dolog pedig, hogy hol vannak panaszok, és hol lehetne ezeken javítani. Nagyon köszönöm, és Sargentini asszony. Nagyon köszönöm, rövid leszek, ugyanis a kollégák már hasonló felvetésekkel éltek, mint amelyekkel él szeretnék. Először is az ombudsman az Egyesült Államokban egy ideiglenesen kinevezett tisztviselő, aki ő maga is azt mondja, hogy nem áll minden szükséges információ a rendelkezésére. Látjuk, hogy a felélő hatóságban az összes pozícióra még nem neveztek ki tagokat. Na de az a kérdés, hogy az európai állampolgárok kapnak-e megfelelő védelmet, és úgy látszik, hogy nem. Ugyanez, mint, ugyanez a helyzet, mint a Safe Harbor esetében. Itt is ö, egymásba vetett bizalomra van szükség. A Safe Harbornál nem volt meg ez a kölcsönös bizalom, ezért jött az adatvédelmi pajzs, és ott van például az ír bíróság, amely um, a luxemburgi bíróság amelynek az egyik ügye a Luxemburgi Bírósághoz került át. A Luxemburgi Bíróságnak a döntésére várunk most. Na de hát hol leszünk majd egy év múlva? Esetleg azt látjuk, hogy az adatvédelmi pajzs szétesik darabjaira? Ugyanezt láttuk a Safe Harbor esetében is. Olyan, mintha csak csinálnánk valamit, de igazából ennek hatására semmi nem változik az európai állampolgárok számára, és a nagy amerikai technológiai vállalatok terén sem látunk változást, ugyanúgy kezelik a, az európai állampolgárok adatait, mint, egyik, mint eddig a zöldek nagyon aggódnak, és nagyon remélik, hogy a Safe harbor nem fogják csak úgy kikozmetikázni, úgyhogy közben nem lesz benne érdemi változás. Nagyon köszönöm. Kérem, hogy amikor válaszol, akkor kérem válaszoljon arra a kérdésre is, hogy mi ez a hiányosság a vagy például információkat, ha információk cserélődnek, akkor a bűnöldöző hatóságok azokhoz hogy férnek hozzá, és erről mit gondol jelenleg a bizottság, ez a bűnöldöző hatóságok információhoz való hozzáférésére gondolok itt a Safe Harbor tekintetében, és ez pedig elvezet minket a következő kérdéshez, mégis jobb-e a mostani eszköz, mint a Safe Harbor? Ezek lennének a kérdéseink. Négyre pedig meg kell fejeznünk ezt a napi rendi pontot. Thank you for the questions. Some of them very general, some of them more Köszönöm szépen a kérdéseket, némelyik általános, némelyik nagyon konkrét volt. Ugye az az alapkérdés, hogy újra a Safe Harborral van-e dolgunk. Nos, az Európai Bizottságban ugye előttünk volt a Safe Harbor határozat, és elvégeztük az elemzést arra vonatkozóan, hogy az amerikai jog mit mond, például az adatokhoz való hozzáférésről. Tehát ezt a Safe Harbor kritériumokhoz hasonlítottuk hozzá. A Safe Harborra való felkészüléskor már egy csomó válaszra megadtuk a kérdésre megadtuk a e, választ. Hát nem gondolom, hogy visszatérnénk oda. Ez egy általános összevétel csak a részemről, és konkrétan próbálok válaszolni a konkrét kérdésekre most. Először is, ami az érzékenyítést illeti a jövő tavasszal, elkezdünk foglalkozni, sőt, már most elkezdtünk foglalkozni a GDPR-ral, úgy gondolom, hogy amikor az emberek tisztában látják Európában is így van ez, hogy melyek a jogaik, akkor jobban értik, hogy milyen adatok kerülnek az Egyesült Államokba, és ekkor válik érthetőbbé az egész adatvédelmi pajzs jelentősége és és ezzel kapcsolatban lehet érzékenyíteni, és ugye az adatvédelmi hatóságok foglalkoznak e, ezzel e, legközelebbről. Mm, úgyhogy velük együtt működünk, és már létezik e, útmutató. Tehát a, amikor a, az adatvédelmi szabályozás életbe lép, akkor kell érzékenyítenünk. Ami az ombudsman illeti, egyértelmű, hogy az Egyesült Államok kormányának kell meghoznia ezt a döntést, igen, tehát az USA kormánynak, és természetesen nyomást gyakorolhatunk rájuk, és ezt tesszük is. Folyamatosan felvetjük a kérdést, a parlament is persze felvetette, és most a felülvizsgálat során is felvetettük, mint alapvető prioritást szeretnénk biztosítékot, garanciát kapni a kialakított eljárásokkal kapcsolatban. Az ügyvezető ombudsman is elvégezheti így a feladatot. Az európai adatvédelmi hatóságokkal együtt tud működni, megvannak a formanyomtatványok az állampolgárok panaszaihoz, persze nagyon fontos, hogy az együttműködés a különböző hírszerzési szervek felügyelőivel, illetve hatóságokkal megfelelően zajoljék. Persze önök mindig mondhatják, hogy itt most egy tisztviselő tárgyal egy másik ország tisztviselőjével, de higgyék el, meg tudom ítélni, hogy őszintén, komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és komolyan, komolyan szándék a hírszerzési közösség részéről. És aztán a tanúsítás kérdése, és azok a cégek, amelyek feltüntették a weboldalon, hogy részei az adatvédelmi pajzsnak pedig még nem kapták meg a tanúsítványt. Egyértelműen elmondtuk, hogy nem szerepelhet ilyen adat a weboldalon, hogyha nem kapták meg a tanúsítást a cégek, de azért a ez más helyzet, ugye amikor valaki azt állítja, hogy ő megkapta tanúsítást, megértették a diszkrepanciára vonatkozó aggályunkat, és változtatni fognak a helyzeten. Komoly eljárásokat alakítottak ki, informatikai rendszereket, de a fő szempont részünkről az volt, hogy most, hogy felállították a rendszert, proaktívnak kell majd lenniük az elkövetkező évek során a monitorozásban, Nyilván most a tanúsítási kérelmek elárasztották őket. Aztán a 702-essel kapcsolatban tudjuk-e, hogy mi lesz ezzel? Talán annyit mondanék, hogy nem ö, hátrálunk meg, nem gondoljuk, hogy az USA ebben most meghátrálna. Ö, a 702-es fenntartják. Kérdés, hogy a PPD 28-nál eh, eh, garanciák eh, fennmaradnak-e? Szerintem ezt nem tudjuk egyelőre megmondani. P-Club. Um, we, um... Ami pedig a PCLOB klubot illeti, volt egy nagyon komoly prezentáció öt ember dolgozik ezen már csak, és egyikük tartott ezt a prezentációt. A lényeg a következő. Ő az egyetlen olyan tag, aki foglalkozik ezzel. Tavaly tavasszal a mm, szavazások kapcsán a többséget elvesztették, viszont a munkát folytathatják. Trump elnök kinevezett egy elnököt a szakbizottsághoz, viszont a szenátusnak ezt még jóvá kell hagynia. De azért haladnak a dolgok. Ami pedig a Safe Harborhoz hasonló problémákat illeti, ezt részben már megválaszoltam, hogy mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy ő egy ilyen adatvédelmi pajzs cég, az amerikaiaknak proaktívabbaknak kell lenniük. Vannak különböző mechanizmusok. Az IT világa jelenleg lehetővé teszi azt, hogy kiderítsük, hogy vannak olyan vállalatok, akik ezt a pajzsot használják, anélkül, hogy lenne tanúsításuk. És emellett nem tudom kisilabizálni, hogy ide mit jegyeztem fel a papírra, mit is. Ha I guess it was about how, uh, how we can believe that US would be any different in this than from az a kérdés, hogy az uh, USA ebben az ügyben hogyan járhatná el másképp, mint a Safe Harbor uh, ügyben. Az a tény, hogy a Safe Harbor döntést vették itt figyelembe, és az a párbeszéd, amelyet most folytatunk az amerikaiakkal, nem feltétlenül a magas szintű párbeszédre gondolok, ezek mutatják, hogy az amerikaiak elismerik, hogy ha ez az egész nem fog működni, akkor mi hozzájuk fordulhatunk, kérhetünk többet is. Tehát itt nem egy végleges döntésről van szó. Az amerikaiak által elvégzett munka a végrehajtásra vonatkozóan nagyon komoly. A piklabbal kapcsolatos kérdést már megválaszoltam. A kinevezések tekintetében pedig azt mondom, hogy igen, elég sok kinevezés történt az USA-ban. 500 embert még nem neveztek ki. Korábban a releváns pozíciókba, de csökkent ez a szám, és elég nehéz is embert találni ezekre a közigazgatási adminisztrációs pozíciókra. Mi annyit tehetünk, hogy egész egyszerűen tovább kérjük ezt. A 702-es tekintetében pedig a kongresszus dönt. Panasz még nem érkezett az ombudsman személyére vonatkozóan. Mit tettünk? Mi világosan megkérdeztük azt, hogy melyek az eljárások, amelyek segítségével a panaszokat kezelik. lesz-e valami ilyen tekintetben hamarosan? Azt láttuk, hogy vannak bizonyos struktúrák, vannak mechanizmusok, és van egyfajta együttműködési gyakorlat is, amely már kialakult a főfelügyelővel. Továbbá. Van egy kézzel fogható bizonyíték eredmény az ombudsman személynek a kinevezésével kapcsolatban. Ahhoz képest, amit már elmondtam, elég keveset tudok mondani. Az USA nem tudja, hogy mennyire fontosak ezek az adat áramlatok. De komoly munkát látunk arra vonatkozóan, hogy a monitorozást és végrehajtást hogyan tanúsítják. Ez mutatja, hogy fontosnak tartják ezt az egészet. Ami pedig a sempeket illeti, gondolom, hogy itt a standard száradékokra gondolt, és a garanciákra, illetve arra, hogy a kormányzati hozzáférés hogyan biztos, biztosítható. És feltettek még egy kérdést is, de nem vagyok biztos benne a rendészeti szervekkel kapcsolatban. A USA kormányainak hozzáférése van ahhoz az információhoz, amelyet mi küldenénk, milyen garanciák léteznek, erre vonatkozóan kérdeztek. Talán mondhatnék erről néhány szót. Részletesen megbeszéltük ezt júliusban, azután, hogy hosszasan tárgyaltunk az igazságügyi minisztériummal. Beszéltünk a kijelölésekről, a különböző követelmények körülhatárolásáról, a nyomozások során egy bizonyos gyanúsítottra összpontosítanak, és megkérdeztük, hogy melyek a jogorvoslati lehetőségek. Az arányosság elvét kell alkalmazni ilyen kontextusban, és azt megnézni, hogy így ilyen értemben megfelelőek-e a szabályok. Ezt az elmúlt évben meg tudták erősíteni és volt egy további eredmény is. Az úgynevezett GEG határozatok száma csökkent, akkor, amikor közétételi követelménnyel fordulnak a vállalatokhoz, hogy adatokat tegyenek közzé, akkor lehetséges az, hogy az egyént ne tájékoztassák erről, hivatkozva a bűnügyi eljárásra. Az igazságügyi minisztérium a közelmúltban azonban egy iránymutatást adott közre, amely körülhatárolja ennek a lehetőségét, korlátozza ezt, és ezt jó fejleménynek tartjuk, mert most a, már van egy olyan követelmény is, amelynek alapján ezt a követelményt rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és csak tényleg a legszükségesebb esetekben lehet használni. Ezek voltak tehát a garanciák és a korlátozások. Ez némi szintű, elegendő, kielégítő védelmet jelent a számunkra. És ha megengedik, kihasználom a lehetőséget, hogy mondjak még valamit a törvényről is, a külföldi üzleti tevékenység megfigyelésével kapcsolatban. Nagyon fontos az, megjegyeznem, hogy az adatvédelmi pajzs ilyen tekintetben egy párbeszédet indított el. Egyébként a múltban ez nem volt, nem volt szokásos az, hogy az USA hírszerzői szolgálataival kezdjünk el tárgyalni, de aztán az adatvédelmi pajzsra kapcsolatos döntések után ez már így volt az amerikai igazságügyi minisztérium illetékesei tárgyalnak velünk, most már ez nagyon fontos fejleménynek minősíthető. Ami pedig a 702-es fizet illeti, jelenleg 7 javaslat van az asztalon. Ezek közül egyik sem erősítené a megfigyelési hatásköröket. Van egy, amely pusztán a szabály meghosszabbításáról szól, azonban van egy törvénytervezet, amely egy sor további garanciát is meghatároz, beleértve a külföldiekre vonatkozó garanciákat is. A kongresszus tagjai tették ezeket a módosító javaslatokat a jogalkotói munka során, és reméljük, hogy a, mi is támogatni, illetve a parlament ezt támogatni tudja. Intveld asszony, nagyon röviden megadom a szót, de csak röviden. Azzal ellentétben, amit ön mond, véleményem szerint ez az egész nem hasznos, mert itt bürokratikus blabláról van csak szó. Szeretném tudni, hogy a bizottság szerint hol a határ, hol húzzuk meg a határt. 2016-ban fogadták el ezt a törvényt még az előző kormány e-, e-, esetén, Hát lehet, hogy a szoban forgó személy nagyon komolyan gondolja ezt, és sok személyel találkozott, de nincs, nincs ilyen piklab club és nincs ombudsman sem az USA-ban. Nagyon sok a megbízhatatlan személy. Ezért kérdezném, hogy hol húzzuk meg a határt, meddig tolerálják ezt az egészet. Itt a bizottság puszta döntéséről van szó, nem megállapodásra van szükség ha e, megengedik, hogy elfogadják ezt a törvényt, akkor e, ezzel cserben hagyják az európai népet. Az amerikaiaktól követelni kell azt, hogy állják a szavokat. Ez így nem, aztól a e, ö, úr, ez így, ö, aztól asszony, ez így egyáltalán nem vicces. Tessék, aztól asszony, utolsó szó jogán, tessék. Először is azt szeretném elmondani, hogy létezik ez a Big Club, a tagjai a jogalkotó, a jogi aktusok felvizsgálatát végzik. És eh, a jelentéseiket közé is tudják tenni, tehát van ilyen piklab. Említettem, hogy az elnököt megnevezték, kijelölték, és ez is egy lépés a felé, hogy eh, meglegyen a szavazáshoz szükséges többség. Ami pedig az ombudsmant illeti, ő rendelkezik az ombudsmani funkcióval és hatáskörökkel, vannak az eljárásai, de mostanáig még semmiféle panasz nem érkezett be. Ha beérkezik az első panasz, akkor majd meglátjuk azt is, hogy működik ez a rendszer így vagy sem. Köszönöm szépen. A jövő héten találkozunk a biztossal vagy ha jól tudom, 21-én. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Asztula asszonynak és a csapatának is. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk. Örülök, hogy az alelnökünket is itt látom, tehát négy órakor kezdjük. És kérném az illetékes kollégákat, hogy felvegyenek ide fel a pulpitusra mellém. Köszönjük szépen!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 Good afternoon, colleagues. We move to point four of the... Kedves kollégák, akkor folytatnánk a negyedik napi rendi pontunkkal, vagyis a lengyel fejlemények és azok hatása a jogállamra. Itt van velünk Franz Timmermans, a bizottság első alelnöke, akit üdvözlünk. Kedves kollégák, ismerik a lengyel helyzetet. A bizottság ezt az eljárás még 2016. januárjában kezdte, amikor is elkezdte megvizsgálni a lengyel jogállami helyzetet, és Ma itt van velünk Timmermans első alelnök úr, és ő itt volt velünk augusztusban is a szakbizottsági ülésünkön, sokan önök közül itt voltak már akkor is. Most pedig a mai napon ez az eszmecsere az elnökök konferenciájának október 5-i döntésének alapján történik, amikor is az elnökök konferenciája felkérte a mi bizottságunkat, hogy a lengyel helyzetet még a jövő heti plenáris hét előtt értékeljük. Nagy örömömre szolgál, hogy itt van velünk Timmermans első alelnök úr, akivel még a plenáris vita előtt fogunk tudni vitatkozni, eszmét cserélni a lengyel helyzetről. Hogyha valaki szeretne felszólalni, majd elmondom a Timmermans úr felszólalása után, hogy ez hogyan is fog működni, de azt már előrevetném, hogy mindenki maximum kettő percben szólal, szólalhat fel, és egy és negyed óránk van összesen erre az eszmecserére. Kérem, hogy mindenki ezt tartsa be a bizottságnak, és majd maximum 10 perce lesz annak érdekében, hogy ezt az augusztusi vitát most folytathassuk. Kérem, hogy mindenki tartsa be az időkeretet. Tisztelt első alelnök úr, az öné a szó. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Örömre szolgál, hogy összefoglalhatom, hogy hogyan is áll a lengyel helyzet és a jogállami helyzet. Augusztus 31-én találkoztam önökkel utoljára, akkor elmondtam, hogy a bizottság a harmadik jogállamisággal kapcsolatos ajánlásait még júliusban elkölte, és júliusban elindultak az ezettségszegési eljárás is a bizottság aggodalmáról tanúskodott, tett tanúbizonyságot a jogállam, az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása mentén aggodalmunkat fejeztük ki, ugyanis véleményünk szerint ez a reform, ez veszélyezteti a demokráciát. Olyan ajánlásról van szó, amely szerint a jogállamiság rendszer szinten veszélyeztetve van az Alkotmánybíróság jelenlegi működése miatt is. A függetlenség, a legitimitás ugyanis veszélyeztetve van van, miután az alkotmány bíróságnak a tagjainak a rendszerét átalakították. A, mm, a mm, ajánlás kéri a lengyel hatóságokat, hogy az alkotmánybíróságnak a függetlenségét a lengyel alkotmány szellemiségének megfelelően állítsa vissza. Az alkotmánybíróságnak hatalmas szerepe van ugyanis a jelenlegi igazságügyi reformban is a bíróságoknak a rendszere, a rendszerével kapcsolatban is ö, tettünk pár ajánlást. Sajnálatos módon a lengyel válasz ezen harmadik ajánlás mentén semmiféle konkrét intézkedést nem jelentett be a bizottság ajánlásaira vonatkozóan. Mi történik most? Négy levelet küldtünk július óta a lengyel hatóságoknak, viszont sajnálatos módon ezek a meghívások, amelyek kezdhetünk a nemekérni egy hatóságokat egy eszmecserére, ezeket visszautasították, és kaptunk egy levelet, mely szerint illetve amelyet elküldtünk a lengyel hatóságoknak, és amelyben reményünket fejeztük ki arra vonatkozóan, hogy még tudunk párbeszédet folytani. A mm, kötelezettségszegési eljárás beindítása után a lengyel mm, hatóságok küldtek egy levelet, amelyben azt mondják, hogy a kötelezettségszegési, e, e, nem történt kötelezettségszegés. Viszont véleményünk szerint a női bíráknak, illetve a féli bíráknak, mivel 60-65 év, vagyis különböző a nyugdíjba vonulási koruk, ez egy nemi alapú megkülönböz, hátrányos megkülönböztetés, amely ellenébe megy az Európai Uniós szabályozásoknak. Az Európai Bizottság szerint, mivel az igazságügyi minisztérium miniszter meghosszabbíthatja önkényesen azoknak az alkotmánybíráknak a mm, munkáját, akiknek már egyébként nyugdíjba kellene vonulniuk. Ez szintén az Európai Unióról szóló szerződés ellenébe megy, valamint mm, az alapjogi kartának is az új mm, igazságügyi miniszter pedig mm, véleményünk szerint ezen mandátumok meghosszabbítására vonatkozó jogai túlságosan homályosak, és ezek az elmozdíthatatlanság, világ elmozdíthatatlanságának a kérdését vetik fel. Azt látjuk, hogy a az igazságügyi miniszter hatást gyakorolhat a bírákra, amikor azok az Európai Uniós joggal kapcsolatos ügyökön dolgoznak. A lengyel hatóságokat értesíteni fogjuk a következő lépésről, ami azt látjuk, hogy a lobbizás továbbra is folytatódik, annak ellenére, hogy július 27-én már foglalkoztunk ezzel az ügyel, és októberben pedig a bizottság bemutatta az érveit és azokat a érveléseket, amelyek mentén intézkedéseket indít a lengyel mm, hatóságok ellen. Egyetértettünk abban, hogy a, lengyel, hogy a jogállamiság az közös érdek és közös felelősség is. Éppen ezért fontos, hogy párbeszédet indítsunk és megoldást találjunk. Októberben ugyanezen a napon kettő új törvényt úgy mutatott be az elnök, ezeket pedig az Európai Bizottság alaposan vizsgálja, és figyelemmel kíséri ezen törvényjavaslatokkal kapcsolatos fejleményeket. A bizottság számára fontos a jogállamiság, illetve az európai nemzetközi sztenderdek, már, már ami az igazságszolgáltatás függetlenségét illeti a mirák elmozdíthatatlansága, illetve a mirák védelme a mm, végrehajtó hatalom önkényes döntései ellen. Az igazságszolgáltatás nem csak az igazságszolgáltatási kompetenciákat jelenti, hanem magának az igazságszolgáltatási rendszernek a megszervezését is. Fontos, hogy legyenek garanciák, amelyekkel az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét fel lehet tartani, ugyanis ez a függetlenség elképesztően fontos a demokratikus rendszerekben. Jelenleg az értékelés első fázisában a bizottság már azt látja, hogy külön figyelmet kell szentelni ezen törvényjavaslatok bizonyos elemeire, ugyanis azok esetlegesen veszélyeztethetik a jogállamiságot. Például a legfelsőbb bíróságra vonatkozó törvényjavaslat meghatározza, hogy a legfelsőbb bíróság tagjai, beleértve az, e- az első elnököt, és ezen bíráknak a nyugdíjbevonulási korát ö, csökkenti, viszont a köztársasági elnök a mandátumokat meghosszabbíthatja, viszont nincsenek egyértelmű kritériumok, nincsen ö, időbeli korlát, tehát a, az elnök önkényesen dönthet ezen mandátumoknak az esetleges meghosszabbításáról az európai sztenderdeknek nem felel meg a bírák kinevezése sem, ugyanis a bíráknak maguknak kellene az új tagokat kiválasztaniuk a testületükbe, mert pedig ez a törvényjavaslat szerint nem így történne. Továbbra is értékelni, elemezni fogjuk a fejleményeket. A Velencei Bizottságnak decemberre várható a jelentése ebben a témában. A az Európa Tanács is tehát folytat értékeléseket ebben az ügyben. Most a lengyel hatóságoknak kell úgy eljárniuk, hogy még mielőtt új törvényeket hoznának, figyelembe veszik a bizottság harmadik javaslataiban foglaltakat, illetve a Velencei Bizottság következtetéseit is a törvényjavaslattal kapcsolatos kérdések, és nem csak a legfelsőbb bíróságra gondolok, ezek nem csak lengyel, hanem európai nemzetközi szempontból is fontosak. Ott van például a, az európai bírói hálózat, amelynek a függetlenségét szintén veszélyeztetve van, és ne felejtsük el, hogy a Diego Gassiaszkáján, az Egyesült Államok külön megbízottja, aki a világ függetlenségével foglalkozik, szintén komoly aggodalmáról számolt be, már ami az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét illeti. Ő szintén eszmeterét folytatna a lengyel hatóságokkal az új törvényjavaslatokról. Vissza kell állítani az alkotmányos ellenőrzést Lengyelországban, és hát mondjam el még egyszer, hogy ez a jogállami hatóságok természetesen hozhatnak igazságszolgáltatási reformokat, viszont a jogállamot, mint az összes tagállam közös értékét tisztelniük kell. A tagállamok persze megszervezhetik különbözőképpen az igazságszolgáltatási rendszerüket, lehet bírói tanácsuk, de mindenképpen a függetlenségnek az igazságszolgáltatási az igazságszolgáltatás függetlenségét mindenképpen figyelembe kell venniük, és meg kell, hogy ez feleljen az európai sztenderdeknek a bizottság továbbra is igazi, konstruktív párbeszédet szeretne folytatni, annak érdekében, hogy a jogállamiságot visszaállítsuk. Nagyon sajnálom, hogy ilyen párbeszédre nem kerülhetett eddig sor. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és főleg ennek a szakbizottságnak, amiért ilyen sokat tesz az Európai Bizottság munkájának segítése érdekében. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most a koordinátorokhoz fordulok. Kérem, hogy maximum két percig beszéljenek, majd az első alelnök úr válaszolni fog a koordinátoroknak, ezt követően kérdezhet a többi képviselő, kérem, hogy most jelezze, hogyha valaki hozzá kíván szólni. Metzola asszony az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom betartani az időkereteket. Köszönöm szépen Timmermans elnök úr, hogy újra itt van velünk, amikor a jogállamiság végrehajtását ról van szó egy tagállamban, most Lengyelországról van szó, volt szó máltai, bukaresti tüntetőkről is, akik jogállamiságot, jogereti egyenlőséget akarnak, és fellépést ezek érdekében. Most először szólok hozzá. Daphne Kajna Galicia újságíron meggyilkulása óta Máltán. Tehát tudjuk, hogy mennyire fontos a jogállamiság megoltalmazása az EU-ban. Személyesen számomra is fontos, és az emberek számára, akiket képviselek. A szerződés második cikke kimondja, hogy az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul az Európai Unió. Folyamatosan utalunk erre a cikkre Európában még soha nem érte ilyen rendszer szintű fenyegetés az EU-t, mint most. Lengyelországban. Nagyon fontos, hogy a szerződéseket megvédjük. Az LPP-t nagyon aggasztják a lengyelországi események, illetve az, hogy a lengyel kormánynak nincs szándékában konstruktív párbeszédet folytatni az Európai Bizottsággal. Ez sajnálatos komoly aggodalmat okoz számunkra az országos bírósági tanácssal kapcsolatos jogszabálytervezet, illetve a legfelsőbb bírósággal kapcsolatos, a civil szervezetekkel kapcsolatos, illetve a média új javasolt szabályozása is Lengyelországban. Mindezek olyan jogállamisági problémákat vetnek fel, amelyek felett nem hunyhat szemet ez a ház. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk, amikor a demokrácia és a jogállamiság alapjait bontják le Lengyelországban. Úgy gondolom, hogy az EU nem csak a gazdasági szempontokról és a szabad mozgásról szól, hanem közös reményeinkről is, és a lengyelek, máltaiak többsége továbbra is hisz ezekben a reményekben, nem hagyhatjuk cserben őket. Köszönöm szépen, kedves kollégák, csak két percig beszéljenek, mert összesen egy óránk van erre a vitára. Szippel asszony következik a szocialisták részéről. Why is the rule of law... Köszönöm, eh, elnök úr. Miért, ilyen, miért olyan fontos a jogállamiság? Eh, Timmermans eh, biztos úr mondta nemrégiben a plenárison, hogy a jogállamiság maga a keret, amiben a demokrácia létezhet. És ezzel tényleg egyetértek, ugyanis amit Lengyelországban látunk, sokkal fontosabb mint hogyha egy tagállam csak valamelyik elvet nem tartaná be, vagy valamelyik törvényt nem tartaná be. Az igazságszolgáltatás alapvető pillére a demokráciánknak, hogyha minden kormány megpróbál a ciklusa alatt megszabadulni néhány bírótól és új bírókat kinevezni, akkor a ciklus végére már nem lesz ugye elfogulatlan, független az igazságszolgáltatás. Nagyon sajnálatos az időzítés, mert a vita az idén kezdődött, nem látom, hogy a tárgyalásoknak mikor lesz végük, és nem látom, hogy mikor következnek be érdemi változások a lengyelországi helyzetben, és ez engem nagyon aggaszt, mert úgy gondolom, hogy a lengyel országban élő emberek többet, jobbat érdemelnek. Nézzük meg a történelmüket, láthatjuk, hogy mennyit küzdöttek a szabadságukért, a szabad, demokratikus társadalomban akarnak élni, és a jelenlegi kormányuk ezt nem biztosítja számukra. Úgy gondolom, hogy minnyájunknak össze kell fogni, és gondoskodni kell arról, hogy a helyzet megváltozzon, más tagállamokban is változásra van szükség, nem csak azokban, amelyekről Metzola kolléganő beszélt, az jogállamiságot, a demokráciát, az összes, az 500 millió európai állampolgár érdekében meg kell erősíteni. Köszönöm. ECR e Stevens asszony, tessék. Köszönöm szépen. Timmermans alelnök úr beszélt már nálunk a katalán témáról, és emlékszem, hogy említette, hogy az akkori rendőrségi fellépés arányos volt. Néhány nap múlva viszont elnézést kért a katalán választóktól, és azt mondta, hogy tévesen nyilatkozott. Az európai jogállamiságot próbáljuk most védeni. De ha a katalán minisztereket nézzük, és a miniszterelnökre kiadott elfogadó parancsot, akkor azt látjuk, hogy nem ítélik el a politikai személyeket. De Lengyelország esetében gyorsan járnának el? Kettős mércét alkalmaznak, Timmermans úr és ez a végkezdete az európai projekt szempontjából. Miért nem reagálnak? Úgy gondolják, hogy az alapértékek, amelyekre az uniót építettük, szelektíve alkalmazandóak? Köszönöm. Um, obviously, Libé members. A Libé tagjai nem tapsolnak, jó? Tehát itt nincs taps, ha kérhetem. Natalie Grisbeck, Sophie Intfeld. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen eh, alelnök úrnak ezt a részletes bevezetőt a témába. Igen, én is, akár csak ön, nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz párbeszéd, de pillanatnyilag nem úgy néz ki, hogy ez bekövetkezne rövid távon az érdekelne, hogy ön szerint milyen következményei lesznek ennek a rendőrség és igazságügyi együttműködésre, mert nyilván a lengyel igazságszolgáltatás nem tekinthető függetlennek. Az európai elfogató parancs, bizonyíték felvételi parancs, információcsere programok esetében mi lesz a helyzet? vagy a közbeszerzéseknél, közhatóságok együttműködésében többi országnak kötelezettsége-e a lengyel igazságszolgáltatás döntéseinek elfogadása? És a második dolog, a hogy az igazságszolgáltatásról sokat beszélünk, de én szeretném hangsúlyozni, hogy a második cikket rendszer szinten sértik meg, véleménynyilvánítás szabadsága, civil szervezetek zabolázása, média korlátozása, az Európai Bizottságnak és ennek a háznak ezt is figyelembe kell vennie. Végül pedig Ön nagyon jól tudja, hogy a parlament hangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne a jogállamiság és a demokrácia fenntartására egy mechanizmus kialakítása. Nagyon örülök Metzola asszony EPP-s szavainak, illetve másik kollega is jelezte, hogy itt nem lengyel problémáról van szó, hanem arról, hogy az összes országban be kell tartani az európai normákat. Ezért lenne szükség egy közös mechanizmusra. Ennek örülök, annak örülök, hogy a bizottság bejelentette, hogy valamilyen fajta mechanizmus lesz, de nagyon aggaszt, hogy milyen sokáig tart, illetve mekkora lesz a dimenziója ennek, hogy az európai szemeszter keretében valósul csak meg. Köszönöm szépen, hogy betartják a időszabályokat. Spinelli asszony, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, és köszönet Timmermans alelnök úrnak is. Mindjárt azzal kezdem, hogy hogyan folytatódik az a kezdeményezés, szerint a hetes cikket is életbe lehetne léptetni, hogyha a lengyelek folytatják, amit elkezdtek. Az Európai Parlament állásfoglalása után a lengyel kormány egyre súlyosabb intézkedéseket hozott, és az igazságszolgáltatás terén Duda elnök ugyan vétózott, megvétózott bizonyos intézkedéseket, ugyanakkor más intézkedések hasonlóan súlyosak voltak ami a bevándorlást illeti, ugye a Belarus határon nem engedik be a menekülteket, a médiaszabadság, a sajtószabadság korlátozásra került a véleménynyilvánítás szabadság és erőteljes megfigyelés érvényesül az interneten, terrorellenes jelszavak alapján az iszlámot elnyomják, és véleményem szerint a a nőjogok megsértése, a másnapi tabletta betiltása, illetve a nők nem fordulhatnak más orvoshoz. Szóval mi a helyzet ezzel a hetedik cikkes eljárással? A tanácsban nincs megállapodás, illetve van-e lehetőség arra, hogy Lengyelország egyes támogatásait befagyasszák? Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Judith Sargentini. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha azt nézzük, hogy a bizottság mit mondott a jogállamiságról, amellett nézzük meg azt, hogy a lengyel fehér orosz határon ö, hogyan küldik vissza a bevándorlókat, ne felejtsük el, ö, hogy hogyan kérdőjelezik meg a nők reproduktív jogait, hogy korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát a parlamentben. A civil szervezetek, az NGO-k ellen harcolnak. Mindez erőteljes üzeneté áll össze, ugyanúgy, mint ahogy erőteljesen fogalmazott Timmermans biztos úr is. A kérdés az, hogy milyen kritériumoknak kell eleget tenni a bizottság véleménye szerint annak érdekében, hogy úgy döntsenek, hogy a második cikk helyett a hetedik cikket kezdik el alkalmazni. Valahogy nem láttam az ezzel kapcsolatos következtetést a beszéde végén, holott erre szükség lenne, azért, hogy a Velencei Bizottság decemberben a jelentés elkészítésekor ezt figyelme tudja venni. Négyszer kértünk egy párbeszédet a témában. Kérdezném, hogy pontosan mit kell tennünk? Mind kell javítani, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a második cikket kipróbáltuk, kipróbáltuk még egyszer, de ez nem működik, a következő lépést kell most már megtennünk. Köszönöm szépen, Sargentini asszony. Wimberg asszonyt most nem látom. Az NF nevében Zolstra, Zilstra asszony nincs itt. Alelnök úr, kérném válaszoljon első körben a koordinátoroknak. Köszönöm szépen azért, hogy elkerüljük a habis benyomásokat és a félreértéseket. Említették Katalóniát, holott ez nem ennek a vitának a része, de azért válaszolok a kérdésre. Képviselőasszony azt mondta, hogy én azt állítottam, hogy a népszavazásra adott spanyol válasz arányos volt. Én a parlament előtt nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy bizonyos körülmények között a jogállamiság biztosítása erők bevetésével is lehetséges, de nem kommentáltam, hogy a spanyol kormány mit tett, hiszen nem rendelkeztem meg elegendő információval ahhoz, hogy ezt megítéljem. Szeretném tisztázni az ezzel kapcsolatos helyzetet, és nagyon világosan elmondtam, hogy az erőszak soha nem jelent választ, Továbbra is ezt mondom, az erőszak soha nem jelenthet megoldást. A másik megjegyzésem a következő. Lengyelországról beszélünk ma, és eh, akkor, amikor, korábban, amikor külügyminiszter voltam, ha az orosz külügyminiszterrel találkoztam, eh, bírálták eh, azt, hogy a beszélgetés tárgyalás során újra és újra felmerültek bizonyos kérdések, hogy mi a helyzet ezzel és azzal. Nekem ez nem tetszik. Ha vannak egyéb problémáik, akkor beszéljünk azokról, de most beszéljünk a napirenden szereplő kérdésről. Stevens asszony szeretne más kérdésekről is beszélni, állok rendelkezésre, biztos, hogy lesz lehetőségünk később ezekről a kérdésekről beszélni. Viszont ma a lengyel helyzetről beszélünk. Nagyon sajnálom, a figyelmet nem irányíthatja el erről más kérdésekre. Én úgy gondolom, hogy azok nem is ideillő kérdések, teljesen más lapra tartoznak, de erről majd később fogunk beszélni. És akkor most visszatérve a szoban forgó lengyel problémára. Jó néhány képviselő megkérdezte, hogy mikor kezdjük el használni a hetedik cikket. Nagyon világosan szeretném elmondani, hogy mit várunk most a lengyel hatóságoktól. Először is úgy gondoljuk, hogy a hatóságoknak a két új törvénytervezetet a legfelsőbb bíróság és az igazságszolgáltatása kapcsolatban hozzák arra szintre, amelyen az uniós szint is van az érdekek tekintetében. A, az igazságügyi hatáskör, a végrehajtási hatáskör fölött áll és tisztázniuk kell a bírák helyzetét is a legfelsőbb bíróságon. Ezt kell korrigálniuk a hatóságoknak. A másik pedig a következő, a lengyel hatóságok a rendes bíróságok megszervezését, felépítését az uniós jognak megfelelően kell jó figyelembe véve a nyugdíjkorhatárt mind a nők, mind a férfiak esetében, úgyhogy nem szegik meg a szerződést és nem lehet befolyásolni a bírókat akkor sem, amikor a nyugdíjba vonulásokról van szó, és a bíróságok elnökeit sem. És a bíróképzőt is az uniós szabályokhoz kell igazítani, bírók hatáskörét kell úgy kialakítani, hogy ezekre ne az igazságügyminisztérium gyakoroljon nyomást Emellett tisztázniuk kell az alkotmánybíróság helyzetét is. Ezeket kérjük mi a lengyel hatóságoktól, és ha nem kapunk választ ezekre a kérdésekre, ezek nem pusztán olyan kérdések, amelyeket a bizottság kér, hanem más nemzetközi szervezetek is kérnek nagyon világosan. Ha nem tesznek eleget a kérésünknek, akkor a jövőben valamikor majd más eszközöket is alkalmaznunk kell. Másról is kérdeztek, de arról én nem fogok beszélni. Egyébként nem is kell emlékeztetnem a Libé szakbizottságot arról, hogy a parlament másképp is eljárhat, más döntést is hozhat, ha úgy gondolja, hogy a bizottság nem jár el jól, akkor önök a felelősségi körüket gyakorolva másképp is eljárhatnak. Intfeld asszony megkérdezte, hogy a rendőrségi igazságügyi együttműködés szempontjából milyenek a következmények. Hát a rendőrségi és az igazságügyi együttműködés, vagy általában véve a belis igazságügyi együttműködés a kölcsönös bizalmon alapul. fel, azt, hogy nagyon is jól tudja ezt. És ha az együttműködésre nyomás helyeződik, akkor megnehezítik az együttműködést. Ezért mondanám, hogy a lengyel hatóságok vegyék ki ebből a rendszerből a bizalmatlanságot. A, ebben az együttműködésben létfontosságú az igazságügyi együttműködés. Nagyon fontos ez ahhoz, hogy ténylegesen működjön. És ha azt akarjuk, hogy a belső piac is megfelelő módon működjön, ha szeretnénk gondoskodni arról, hogy az uniós jogot az Európai Unió területén mindenhol ugyanúgy alkalmazzák. Ezeket reagálném. Reagálnám arra, amit a koordinátorok kérdeztek. Köszönöm szépen, első elnök úr, és most a e, tagok kapnak szót, képviselők. Bárbara Kucsiszkával kezdjük, tessék. Panie Przewodniczący, e, Unia Europejska... Nagyon köszönöm. Az Európai Unió nem csak politikai közösség, nem csak gazdasági közösség, hanem jogi közösség is. Az alapvető demokratikus értékeken alapuló, alapuló közösség, például a jogállamiságon alapuló közösség. Lengyelországban 84%-a a lakosságnak támogatja az Európai Uniós tagságot, vagyis az állampolgárok 84%-a támogatja az EU-t. Hogyha a kormány nem tud konstruktív párbeszédet folytatni az Európai Bizottsággal, ez azt jelenti, hogy a saját lakosságának a 84%-ával megy szembe, vagyis az a 84%-kal, aki szerint a közös értékeken alapul Európa. Zárásképpen egy 54 éves férfi leveléből idéznék, aki a kormány ellen tüntetett. Persze a kormányok hibáznak, de itt az a probléma, hogy ez a kormány a saját államiságunknak az alapjait rázza meg. Kérem, elnök úr, tegyen erősebb, tegyen nagyobb erőfeszítéseket, győzze meg a kormányt, hogy konstruktív párbeszédre van szükség. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy tartotta az időkeretet is. Boni úr, nagyon köszönöm én is. Lengyelországban a kormány azt mondja, hogy nem fogunk egyet hátra lépni. Nem lépnek hátra, nem lépnek hátra a nemzetközi közösség felhívására sem. A kormány nem lép hátra, és a saját állampolgárai által gyakorolt nyomásra sem, sem reagált. Például a megcsonkító tiltakozó férfinek a tüntetésére sem reagált a kormány. Ezen kívül számos demonstrációra került sor, például júliusban, most pedig mintegy 600 embert érintenek károsan a bosszúként érkező intézkedések, viszont a kormány még mindig nem lép vissza, és nem lép, nem védi például azon embereknek a személyiségi jogait, akik részt vettek ezekben a, részt vettek ezekben a demonstrációkon. Láthatjuk, hogy Lengyelországban a közérdekű mm, bejelentőket sem védik. Láthatjuk, hogy van például átláthatósági törvény, amely 84-re nyúlik vissza, most pedig a bírák tüntetnek, méghozzá a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszer működése miatt. Mindez pedig sokkal többet jelent, mint amit gondolnánk, hogy jelent. Ugyanis minden egyes napon az állampolgároknak a jogai csorbulnak. Azon állampolgároké, akik olyanok, mint mi, európai állampolgárok, viszont elveszítik a jogaikat, a demokratikus szokásaikat, pedig ezek a demokratikus szokások olyanok, mint a levegő, amelyet beszívunk. A kérdésem az lenne, hogy ön emlékszik-e olyan EU-s tagállamra, amelynek a kormánya lábbal tiporta volna az állampolgári jogokat, mint ahogyan ezt teszi Lengyelország. Durek úr, nagyon köszönöm Elnök úr, szeretnék az európai szintre reagálni. Először is az amiatt panaszkodik, hogy nem adott megfelelő választ a lengyel kormány. Ez viszont nem így van. A lengyel ne, nem kaphat, a bizottság nem instruálhatja a kormányokat. Persze van joga arra, hogy véleményt formáljon, viszont azt mondani, hogy a jogállamiság veszélyeztetve van, ez a tanácsnak a kompetenciája a szerződések szerint. A bizottság nem mondhatja, hogy a jogállamiság veszélyben van. Ez a tanács feladata, nem szabad ezen kompetenciák határokat túllépni. Nem akarunk semmiféle szelektív igazságszolgáltatást. Ön, mint volt külügyminiszter, tudja, hogy mit jelent a szelektív igazságszolgáltatás. Hadd mondjak egy dolgot. Franciaországban jelenleg ismét aggódunk a, mm, a szabadságjog miatt, a és erről mégsem hallhatunk öntől egy szót sem. Vannak itt a parlamentben olyan akadályok, amelyek miatt például Románia esetében nem tudunk szavazni. A bizottság nem szabad, hogy a parlamentnek a jogait csorbítsa, hát szeretnénk erről is hallani. Holnap lesz száz éve a bolsevik forradalom kirobbanásának, mi pedig azt várjuk, hogy a bizottság majd az áldozatokról emlékezzen meg. Ezzel ez egy szép gesztus lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Timmermans alelnök úrnak köszönetet mondani azért, hogy komolyan veszi a szerepét. A bizottság a szerződések őre, és gondoskodnia kell arról, hogy az ilyesfajta problémákkal foglalkozzon. A bizottság kötelessége ezt megtenni és alelnök úr nagyon világosan be is tölti ezt a szerepét. Az meglepő, hogy a lengyel kormány miért nem hajlandó tárgyalni. Legfőbb ideje, hogy leüljön tárgyalni. Lenne egy kérdésem Timmermans alelnök úrhoz. A lengyel kormány véleményt nyilvánított-e, mondta-e azt, hogy nem hajlandó a párbeszédre, milyen eredményeket hozna egy párbeszéd, és végezetül kérdés, hogy mi történik akkor, ha semmi sem történik. Vajon ez nem egy taktika a részéről, önöknek le kellene zárni a második cikk alkalmazását, hogy lehetővé váljon további lépések megtétele. Nagyon köszönöm, Vajt úr. Danke, Herr Köszönöm szépen. Elnök úr, Timmermans uh, úr könnyedén veszi, ha azt mondja, hogy az egyik helyzetet nem lehet a másik helyzettel összehasonlítani. Ha a szerződések őrei, akkor ugyanúgy kell ö, uh, kezelniük minden ilyesfajta helyzetet. Azt mondta, hogy az igazságügy függetlensége bizonyos dolgokat megközvetel, de Dresdában például van egy tartományi bíró, akinek a ö, sajtó felé való nyil, véleménynyilvánítási jogát visszavonták. Azt mondja, hogy a jogállamiságot Lengyelországban megszegik. Azt mondják, hogy a, az igazságszolgáltatási reform nem jó, kritizálják a faírtás, stb., de Spanyolország esetében nem avatkoznak be a helyzetbe, azt mondják, hogy egy spanyol belügyről van szó, és a Funk november 4-i adásában következő hangzott el, az arányos, az erők, a rendőri erők arányos bevezeté, bevetése a jogállamiság helyreállítására megoldás lehet. Az nem lehetséges, hogy egyik helyzetben Spanyolországban ezt elfogadná, és Lengyelország esetében nem. Okay. And, okay. And... Minden libe tag felszólalt, akkor most jönnek a nem libe tagok. I, I see that uh, in view of the news of... Láttam a legutolsó mm, adó elkerülési, adócsalási ügyek kapcsán, hogy a pénzügyi miniszter, pénzügyi miniszter aki miniszterelnök helyettes uh, is a szolidaritást uh, teszi mm, fontossá, na de nem látom, hogy ez itt megtörténne a tagállamokban. A jogállamiságot nem tartják be mindenhol, például Lengyelországban nem tartják be. Én olyan országból származom, amelyet az Európai Bizottság mondjuk úgy zaklatott, és fel sem merült a jogállamiság mm, megsértésének a kérdése. Korrupcióról volt nálunk szó, adó elkerülésről, adócsalásról, illetve öm, pénzmosásról, pont azért, mert a jogállamiság az működött. Úgyhogy a minimum, amit elvárok a bizottságtól, az az, hogy reagáljon, hiszen a lengyel kormány még csak nem is lép párbeszédre az Európai Bizottsággal. Úgyhogy várom a hetes cikk alkalmazását. Nagyon köszönöm. Most pedig, hogyha még van időnk, akkor egy-kettő nem libe tag is felszólalhat, Fisenevská képviselő például. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon szomorúan látom hogy a LIBE szakbizottság ismételten mm, nem jól kezeli a lengyel demokrácia kérdését. A jelenlegi ellenzék, jelenlegi lengyel ellenzék nem tudja feldolgozni, hogy elveszítették a választást. Ezért láthatjuk, hogy a lengyel ellenzék ezt a hamis képet próbálja meg kiépíteni az önök szemében Lengyelországról. Kérem, jöjjenek el, nézzék meg, hogy milyen most Lengyelország, hogy van jogállamiság. Tisztelt biztos úr, a lengyel kormányban többsége van a jelenlegi kormánynak, hogy mindenkit biztosítok arról, hogy a választó, választási ígéreteinket valósítjuk most meg. Lengyelországban az állampolgárok választják a kormányt. Itt történt most ez, most is ez történt. A többségnek az akarata döntött a választások során. Önök ön túlságosan messzire megy, azt mondja, hogy a nők és a férfi, a nő és a, nő és a férfi világnak a nyugdíjbanulási kora az eltérő. Na de hát, ez legalább 8 tagállamban így van. Ez egy választás, nem pedig kötelezettség ezt, ne felejtsük el. Abszurd a helyzet, már csak azért is, mert az egyik kommunista-szocialista kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a nők reproduktív jogairól beszél. Na de hát könyörgöm, a reproduktív jogai az állatoknak vannak. Mm, az embereknek szaporodási jogaik vannak, már pedig itt alapvető különbséget kell tennünk. Szerintem a demokratikus választások eredményét tiszteletben kell tartani. Kedves kommunisták, hadd mondjam el, hogy Lengyelországban a kommunizmus és a kommunista propaganda be van tiltva, most dekommunizáljuk a lengyel utcáknak a nevét. Kérem, hogy most a nem libe ha, ö, kollégákat hallgassuk meg. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki tiszteleteljesen szólaljon fel. Elnézést. Az előbb rosszul mondtam az egyik képviselőnek a nevét. Hmm, egy kis tere történt. Úgyhogy most még egy nem libe képviselőt fogunk meghallgatni, aztán majd Holmeyer asszony is már képviselő maximum két percben. Panie mm, przewodniczący, panie Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Lengyelországban nagyon jól van a jogállamiság. A demokrácia virágzik de a bizottság már megint a lengyelországi helyzettel foglalkozik. Mielőtt eh, ide jöttünk a terembe, eh, utána néztem, hogy hány ügyről van szó, mert ő nagyon sokat eh, beszélt az alkotmánybíróságról. Nos, szeptember végéig 400 ügyben hozott határozatot az Alkotmánybíróság, tehát rendesen végzi a munkáját, csökkentette az ügyhátralékot. A korábbi vezetése inkább politizált, mint ítélkezett volna, ami pedig a rendes bíróságok működését illeti. Három hónapja működik az új szabályozás, és és talán tíz helyen változott meg a bírák személye a 300-ból. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy minden bíróságot lefejeznének. Végül pedig a nyugdíjkorhatár leszállítása hogyha mindenkinek csökkentjük a nyugdíjkorhatárát, akkor diszkrimináció lenne a bírákat tovább dolgoztatni. Elfogadhatatlan lenne. Nehezen tudom elképzelni, hogy a bizottság arra kényszerítse a lengyel bírákat, hogy tovább dolgozzanak, mint a többi munkavállaló. Ami a legfelsőbb bíróságra vonatkozó szabályzást illeti, erről nehéz szólnom, mert folyamatban van az ügy. Franciaországban rendeletekkel korlátozzák a munkavállalói jogokat, és a bizottság nem lép fel. Spanyolország éppen most bomlik két részre, és mit tesznek önök? Tehát így módon az Európai Uniót fogják önök belülről szétbomlasztani. Elnézést az elnökség hibája, hogy két kollega nem szólhatott hozzá, Holmeyer asszony, aztán Tornett Honstein asszony, de Spinelli asszony ügyrendi kérdés szeretne feltenni. Nagy, kérem, nagyon röviden, Barbara. Nagyon röviden csak emlékeztetném a lengyel kollégákat arra, hogy először is nem vagyok kommunista, másrészt pedig egy választás eredménye. Az, hogy valaki többséget kap, az nem szinonimája a jogállamiságnak. Tehát a többségi kormányzás a jogállamiság szerint kell, hogy megvalósuljon. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm. Holmájára szöntessék. Zunächst einmal wollte ich an den Anfang stellen. Először is szeretném elmondani, hogy a megválasztott kormányoknak is tartaniuk kell magukat a jogállamiság szabályaihoz. Vannak bizonyos alapok, amelyeket az Európai Unió alapértékeknek választott, ezek közé tartozik a jogállamiság is, és ez azt vonja maga után, hogy jobb, gyorsabb mechanizmust találjunk. Az, amit Spanyolországgal kapcsolatban megjegyeztek, az más lapra tartozik. Ott nem az igazságszolgáltatásról van szó, ott az igazságügyi rendszer megfelelő módon működik, teljesen függetlenül attól, hogy a kormány ezt akarja vagy pedig nem. Úgyhogy tartsuk külön ezeket a dolgokat. Alelnök úr, egy kérdésem lenne önhöz. A tagállamok az egyre növekvő jogállamisági problémák miatt készen állnak-e arra, hogy egy olyan mechanizmust fogadjanak el, amelyet a parlament nagy többséggel elfogadott Sophie Intveld jelentésében egy gyorsabb, egy reakció képesebb mechanizmust kell elfogadnunk, hiszen itt már korlátokba ütközünk. Ott van egyrészt a hetedik cég, és ott van másrészt a párbeszéd, de a kettő között nem igazán van más. Jó lenne tudni, hogy mi a helyzet a tagállamokban. And finally, Mrs. Köszönöm szépen végül Tornent Hornstein asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a vitát. Nagyon sajnálom, hogy egyesek ezt a vitát a saját politikai ágendájuk ismertetésére akarják kihasználni. Ugye itt most senki nem akar senkit bántani, hanem drámai problémákat próbálunk megoldani. Az egyik tagállami kormány nem tartja be a normákat, és ez precedens nélküli. Még egyszer meg kell ismételnem, a demokrácia a normák betartását, tiszteletben tartását jelenti és ebbe beletartozik a választásokat elvesztő ellenzék, illetve a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása is. Fasiszta tüntetéseket megakadályozni kívánó emberek jogairól is szó van. A bíróságok hamarosan túl lesznek terhelve, az európai bíróságok, ugyanis az emberek ott próbálnak majd jogorvoslatot kérni. Végül azzal zárnám, hogy én mélyen hiszek benne, hogy amennyiben a különböző országok demokratái összefognak, akkor meg tudjuk erősíteni a demokráciát. Kedves kollégák, azok, akik demokráciát építünk, szorosan fogjunk össze, és fogjunk össze a pártokkal, civil szervezetekkel, akiknek fontosak a közös értékeink. Sokan vannak ilyenek Lengyelországban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák, most pedig visszadom a szót az első alelnöknek. Köszönöm, és köszönöm az összes észrevételt, megpróbálok a reagálásomban mindegyikre kitérni. Először is hadd foglalkozzak azzal a témával, hogy a bizottságnak van-e hatásköre a jogállamiság terén. Azt nem gondoltam, hogy ez kérdéses, de úgy tűnik, hogy igen. Nos, a jogállamisági keretek a bizottságnak a szerződés 7. cikke alapján jutatott hatáskörökhöz kapcsolódik. Ugye a hetes cikk preventív és szankcionálási mechanizmusát mi javasolhatjuk a tanácsnak a második cikk alapján, ami a jogállamisággal foglalkozik, és a bizottság tehet kezdeményezést, hogyha komoly veszélye áll fenn a jogállamiság megsértésének Hát úgy gondolom, hogy arról nem lehet vita, hogy van jogkörünk ezen a téren. Egy kicsit elgondolkozik az ember, hogy vajon miért vetik ezt fel újra meg újra, és egyetértek felt, és Holmeyer asszonyokkal, hogy a jelenlegi rendszernek bizony jelentős a hiányossága, ugyanis nem teszi lehetővé, hogy megfelelő mozgásterünk legyen arra, hogy a tanácsban lefolytassuk a vitát. A parlamentnek erőteljes véleménye van erről. Elmondtam a parlamentnek, amikor a jövő évi munkaprogramot bemutattam, hogy a bizottság a parlamenttel széleskörűen együtt akar működni. Egyértelmű ez Intfeld hogy én nyitott vagyok egy ilyen együttműködés előtt. A tanácsban egyre nagyobb a támogatás a belga kormány által promotált elképzelés mögött, mi szerint legyen egy széleskörűbb jogállamisági felülvizsgálat, egyfajta társértékelés, egyre gyakrabban vetik fel ezt, tehát az, hogy rendszeresen megtekintsük, hogy a tagállamok helyzete milyen, most egy kicsit nagyobb súlyt kap, mint négy-öt évvel ezelőtt, amikor külügyminiszterként foglalkoztam még ezzel. Tehát bízhatunk benne, hogy ez az intézmény ki tud épülni, vagy tovább lehet lépni ezen az úton. Egyetértek a két képviselőnővel. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, nagyon egyértelműen, hiszen most a bizottságon van a hangsúly. Amikor a lengyelországi jogállamisági helyzetet felvetettük a tanácsban, akkor széleskörű tagállami támogatását a bizottság mögött. Tehát az a bemutatása a dolgoknak, hogy egy őrült a bizottságban piszkálja a lengyeleket, egyáltalán nem reális látásmód. Nem arról van szó, hogy Lengyelországot akarja valaki ostorozni, Lengyelországot vissza szeretnék sokan terelni oda, hova tartozik Európa szívébe, a fejlemények fősodrába, ugyanis az emberek értik, hogy a jogállamiság az EU működésének lényege, a belső piacnak, a belügyeknek, igazságszolgáltatásnak, egy sor más területnek is a lényegét képezi. Az állampolgárok jogainak megvédéséhez nélkülözhetetlen a lengyel állampolgárok, európai állampolgárok is ugyanolyan védelmet érdemelnek, mint a többi európai állampolgár. Ez az érvelés is ott van és aktívan él a tanácsban. Úgyhogy kérem, álljanak le azzal, hogy azt mondják, hogy ez az én fixa ideám, hogy a lengyeleket piszkálom. A, én, én küzdök Lengyelország helyzetért. A lengyelországi jogszabály tervezetek bírálata, nagyon sok tagállam által osztott bírálat nem sarokba akarják állítani Lengyelországot a többiek, hanem őszintén azt akarják, hogy térjen vissza Lengyelország a jogállamiság útjára, hiszen ez a jogállamiság nagyon sok csodát tett Lengyelországgal az elmúlt évtizedekben. Ez az első pont, amit szeretnék válaszul elmondani. Aztán a nyug, nyugdíjazás kérdése, vagy a nyugdíjkorhatár kérdése. Ugye a nyugdíjkorhatár esetében és minden más esetben is az egyenlő bánásmód 1979 óta alapillére az EU-nak, amikor a társadalombiztosításban a nők és férfiak egyenjogúságát előírták, így a nyugdíjkorhatárnál is nem kell azonnal egységesíteni, de e cél felé kell haladni és ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy azok a tagállamok, ahol még különböző a nyugdíjkorhatár a férfiak és nők esetében már tettek lépéseket, hogy közelítsék azokat. Viszont, hogyha ellentétes irányba haladnak, mint Lengyelország, az nem összeegyeztethető sem a betűjével, sem a szellemével az EU jognak. És végül el kell, hogy mondjam, hogy a nők alacsony nyugdíjkorhatára negatív hatású, és a szegénység kockázatát erősíti, az ország specifikus ajánlásokban, jelentésekben ez is szerepel, illetve a nemi diszkrimináció és nyugdíj 2007 2010 című jelentésben is. Az alacsony nyugdíjkorhatár további kérdéseket is felvet, például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a kérdését. Minden esetre én tényleg hiszek benne, hogy kollektív felelősségünk az, hogy tegyünk valamit a nők helyzetével. 40 százalékos a nyugdíjak között a szakadék a férfiak és a nők között ezt még tovább rontja, hogyha a nők hamarabb mennek nyugdíjba, és a nők nem jogosultak a gazdasági önállóságra, arra, hogy saját döntéseket hozzanak, és ne politikailag szabják meg számukra a jövőt. Úgy gondolom, hogy ez is a jogállamiság része, illetve a közös európai értékeink része. And I have to, to, to really és van egy másik kérdés is, ami mindenképpen hangsúlyoznom kell, mert nagyon gyakran merül fel az, hogy azt mondjuk, hogy megnyertük a választásokat, és ez a demokrácia eredménye, éppen ezért mi határozhatjuk meg azt, hogy hogy nézzen ki a jogállamiság. Nincs olyan, hogy győzelem a szavazásokban, olyan győzelem, amely felhatalmazná az embert arra, hogy megszegje, megszegje a törvényeket. És például az Alkotmánybíróság esetében néhány kinevezett bíró az alkotmányt megszedve került kinevezésre. És ezek olyan dolgok, amelyek a, a szabályok az alkotmányban rejlenek, az nem lehet, hogy nem tartjuk figyelembe az alkotmányt, vagy megszegjük azt. Persze módosítani lehet az alkotmányt a többség segítségével, a demokrácia erre felhatalmazást ad, tehát az alkotmány módosítható de az alkotmány nem módosítható úgy, hogy közben megszegjük azokat az elveket, amelyeket vállaltuk különböző nemzetközi megállapodáson, például az Európai Unióról szóló szerződésekben. Nagyon világosan kell fogalmaznom, hiszen ha az európai történelmet nézzük, akkor láthatjuk, hogy a demokráciát kifonás, kifogásként használták ahhoz, hogy üntüzzenek a jogállamiságból, és hogy megszedjék a törvényeket. A második világháború után azt láttuk, hogy az igazi demokrácia, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság tiszteletben tartása oszlopain, pillérein alapul és ezt figyelembe kell vennünk, ha nem akarjuk elkövetni azokat a szörnyű hibákat, amelyeket elődeink a múltban elkövettek. A kommunisták a, a jogállamiságot felhasználva jártak el, de akkoriban nem vették figyelembe az emberi jogokat. Ők az alkotmányra hivatkoztak, és azt mondták, hogy mindez az alkotmányban van ha nem akarjuk, hogy a jogállamiságot a demokrácia ellen használják, akkor a demokráciát sem használják a jogállamiság ellen. Éppen ezért kell ez a három pillér a szabad európai társadalomban, ha nem akarunk szembesülni a múlt szörnyű hibáival. Kérve kérem önöket, hogy ne úgy érveljenek, hogy az, amit teszünk, az pusztán a demokratikus szavazás eredménye, vetülete. Én nem láttam egyetlen lengyel pártot sem, amely a, a kampánya során az igazságszolgáltatási reform mellett szállt volna sékra, úgyhogy ez az érv is elég nehezen érthető. Sokan bírálták a bizottságot, de az ezzel kapcsolatban felhozott érveknek semmi köze az általunk megtett javaslatokhoz válaszoltam arra, amit mondtak a hatáskörünkkel kapcsolatban, a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos kérdésekre is válaszoltam, viszont más témák, amelyek önmagunkban véve megérdemelnek egy vitát. Én állok elébe a vitának Katalóniával kapcsolatban, Máltával kapcsolatban is. Azt mondom, hogy ne diszkrimináljunk. A plenáris során már elmondtam a véleményem, és máshol is el fogom mondani a véleményem, de azért ne hagyjuk, magunk, ne hagyjuk, hogy a figyelmünket eltereljék arról, hogy hogy néz ki a jogállamiság helyzete jelenleg Lengyelországban. És nem is lehet megfelelő módon odafigyelni egy helyzetre, ha elvonják az ember figyelmét más kérdésekkel arról a kérdésről, amelyről ma beszélünk mások említettek más problémákat is, amelyek a lengyel helyzettel kapcsolatosak. Ezekre majd ki fogok térni. Igen, majd ha a parlament ismerteti a médiatörvényt, akkor beszélünk arról is. Ma viszont azokról a problémákról akartam beszélni, amelyek most adottak az Alkotmánybíróságról és azokról a törvényekről, illetve törvénytervezetekről, amelyek újak, amelyeket elfogadtak, illetve amelyek hát nem sokára a hatába léptetnek. Nagyon világosan kell fogalmaznom, a bizottság úgy gondolja, hogy ezek a törvények fenyegetik a jogállamiságot. Rendszer szinten teszik ezt meg Lengyelországban, nyomatékosítom. A bizottság nem áll egyedül ezzel a véleményével. Az európai bírák, a bírák európai szervezete Ugyanezt gondolja az ENSZ jelentéstevője, ugyanezt gondolja. Ismerjük a Velencei Bizottság véleményét, a korábbi mandátum során megalkotott véleményet, de a mostani véleményét is hamarosan megismerjük. A bizottság ezt nem hagyhatja a figyelmen kívül. Nem mondhatják azt, hogy csak a bizottságon belül van egy valaki, aki számára probléma a lengyel helyzetes, más, senki más számára nem és azt is tudnia kell a lengyel kormánynak, hogy a, az Európai Parlament és az Európai Bizottság nagy mértékben egyetért egymással. És nagyon sok tagállamban aggályok merültek fel. Sokan hangot is adtak aggályoknak, például Franciaország, mások nem, de azért magánbeszélgetésben a lengyel kormányjal ismertették véleményüket. Tehát kérve kérem, ne büntetőleg járjunk el, hanem beszélgessünk, engedjük meg Magyarországnak, amely az egyik legnagyobb uniós tagállam, hogy térjen vissza a jogállamiság megfelelő útjára. Sokat tehetünk, önöknek politikai mandátuma van, a választóiktól kapták ezt, de vegyék ezt figyelembe, és emellett vegyék figyelembe az uniós szintet. Beszéljünk a miniszterekkel, közvetlenül velük beszéljünk. Állok rendelkezésükre 24 per, nem, elnézést, a legutóbbi alkalom, amikor azt mondtam, hogy napi 24 órában a hét minden napján, mondom, minden nap, minden egyes percben, minden hónapban, minden hónap, minden napján állok rendelkezésére a lengyel kormánynak, hogy tárgyaljunk. Ezt a problémát meg kell oldanunk, Európának meg kell oldania. Ha Európában nem állítjuk helyre a jogállamiságot, akkor az alapvető együttműködést gátoljuk, és akkor ez nem csak Lengyelországot érinti, hanem mindannyiunkat. Hiszen nem szigeten élünk, túlzottan összekapcsoltak vagyunk ahhoz, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Thank you, colleagues. That brings us to the end of the debate. Köszönöm szépen, köszönöm, kedves kollégák, ezzel a eszmecsere végére értünk. Nagyon köszönjük, tisztelt első elnök úr, köszönöm, kedves kollégák.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 Kedves kollégák, át szeretnénk térni az ötödik rendi pontra, de Makovály asszonyra várunk. Beszeretnék egy lkr kollégával. Köszönöm. Uh, Mrs. Stevens. Stevens asszony. Megérkezett a kolléga? Azon gondolkodom, hogy Stevens asszony esetleg fel tudná szólalni. Kedves kollégák, akkor most uh, gyorsan itt az ötödik napi rendi pont kapcsán a következő több éves pénzügyi keretről szóló napirendi pont kapcsán. Makovely asszony beszélne, ő viszont még nincs itt, úgyhogy Steven asszony nagyon kedvesen be fogja nekünk mutatni ezt a véleménytervezetet. Köszönjük, Hága! Köszönöm, tisztelt elnök úr! A Makovely kollégát fogom helyettesíteni, aki már úton van, de akkor kezdjük az eszmecserét, amíg ő még nincs itt. Kedves kollégák, Öröm, örülök, hogy a LIBE vélemény tervezetet bemutathatom a következő többéves pénzügyi keretről, vagyis a 2020-as 20 utáni többéves pénzügyi keretről. Nézzük, a, hogy a következő többéves pénzügyi keretben, 2020 után milyen fejezetekkel kellene foglalkoznunk nekünk, mint LIBE-nek. Először is a menekültügyi, az igazságügyi, illetve a, a belügyi kérdéseket vegyük három különböző fejezet alá. Ami pedig a biztonság, illetve a migráció kérdését illeti, ezeket nem lehet a jelenlegi eszközökkel lefedni, hanem általánosabb alapokba is be kellene őket venni, például a kohéziós alap, illetve a, a biztonsági alap, biztonsági uniós alap. Az összes ügynökség, amely a belügyekkel és az szolgáltatással foglalkozik, hozzá kell, hogy férjen ezekhez az alapokhoz, hogy az operatív kapacitását tudja növelni. Véleményem szerint a strukturális és befektetési alapokat meg kell tartani 2020 után is, és például az Európai Szociális Alapot tovább kell növelni, hogy a radikalizáció, a marginalizáció, az gyűlölet és a gyűlöletbűncselekmények ellen megfelelőképpen fel tudjunk lépni. Harmadik dolog, a migráció és a biztonság kérdését megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy a flexibilitási mechanizmussal fel tudjunk lépni, mint a jelenlegi éves pénzügyi keretben. Negyedik dolog, az Európai Unió céljai és kapacitása között harmóniát kell teremteni a prioritások meghatározásával. Ötödik, a trust fundok esetén az alapok 100%-a az EU költségvetésének részét kell, hogy képezze, és az Európai Parlamentnek felülvizsgálati joggal kell, hogy rendelkezzen, nem csak a trust fundok megalapítása, hanem azok teljes működése alatt is hatodik, a jelenlegi többéves pénzügyi keretben az alapok 1%-a kapcsolatos Schengen, Schengennel, például menekültügy, belbiztonság, migráció. Szerintem ez nem elegendő összeg. A jelenlegi kihívásoknak megfelelően kellene ezt a, mm, az alapot, ezt a költségvetést növelnünk. Hetedik dolog, nagyon támogatom a bel- és biztonsági mm, alap, alapok, alapügynökségeknek a működését, ezeknek az operatív szükségleteit, többségleteinek megfelelő alapokat kell teremteni. Az Europol, az Eurojust, a CEPOL, nak is megfelelő forrást kell nyújtani. A Frontex új mandátuma pedig a 2020-as időszak után még több finanszírozást fog kívánni. A saját forrásokra szükség van annak érdekében, hogy az LPPO e megfelelőképpen működhessen. Szeretném kiemelni, hogy az EULISA működése mennyire fontos, és milyen fontos, hogy a határátlépési rendszer jól működjön. Az európai uh, utazási mm, biztosítási rendszer, illetve a bűncselekmény nyilvánható rendszer az információk cseréjét kell, hogy támogassa az EU-n belül. Végül, de nem utolsó sorban, javaslom, hogy pénzügyileg szankcionáljuk azokat a tagállamokat, amelyek nem tartják be a jogállamiság elveit. Több cselekvése van szükség a részünkről. Azon kormányok, amelyek a demokráciával nem tudnak, demokráciát nem tartják be, azokat nem szabad, hogy következmény nélkül hagyjuk. Nagyon köszönöm, Hála, köszönöm, hogy beugrottál. Szévi, Judit, nem tudom, hogy szeretnétek-e felszólalni, gyorsan reagálni. Köszönöm Stevens eszédnek. Értem, tisztelt elnök úr, értem, hogy uh, Helga a kolléga uh, helyet ugrott be. Köszönöm tehát Helgának, hogy bemutatta ezt a véleménytervezetet. Természetesen ez egy rendkívül fontos téma, ugyanis a több éves pénzügyi keret 2020 után meghatározó lesz az Európai Unió jövőjének szempontjából. A Libének pedig ki kell vennie a részét aktívan a több éves pénzügyi keret kialakításában. Három dolog nagyon gyorsan. Először is ebben a véleménytervezetben, mint árnyékelőadó, én migrációs kérdésekkel foglalkoztam elsősorban. Természetesen ezek még 2020 után is jelentősek lesznek, ugyanis ott vannak a demográfiai, illetve a klímaváltozással kapcsolatos migrációs jelenségek. Szeretnék majd tovább, továbbra is a különböző EU-s ügynökségek finanszírozásával foglalkozni, végezetül pedig megpróbálok majd részt venni ebben a munkában, amelynek keretében a hetes bekezdés, vagyis mi történik azokkal a tagállamokkal, amelyek nem tartják be jogállamiság elvét. Ebben a munkában szeretnék én is is részt venni. Ez volt tehát ez a pár kihívás, amelyel én szeretnék foglalkozni az árnyékelődői tevékenységem keretében. Nagyon köszönöm, Szilvi. Nincs nagyon sok időnk, úgyhogy körbenézek, hogy valaki szeretne felszólalni. Hogyha nem, akkor mivel McAvey asszony időközben megérkezett, tőle kérdezem, hogy szeretnél valamit mondani. Stevens asszony már bemutatta a véleménytervezetet, de ha valamit szeretne még mondani, akkor nyugodtan. Nagyon köszönöm. Sajnos nem sikerült ide érnem, pedig már, már úton voltam a repülőtérről. Hága nagyon kedvesen felszólalt helyettem. Szerintem rendkívül fontos, hogy a strukturális és befektetési alap továbbra is működjön 2020 után, és az Európai Szociális Alap fontos, hogy a radikalizáció, a marginalizáció, a mm, gyűlöletbűncselekmények, illetve az idegen gyűlölet ellen fellépjen. A belső a bebiztonságra, a védelemre nagyobb forrást kellene folytatnunk a flexibilitási mechanizmus keretében, mint ahogyan az a mostani éves pénzügyi keretben is van. Az Európai Unió költségvetésének harmóniával kell lenni a célkitűzéseivel, ami pedig a prioritásokat megfelelőképpen kell kialakítani. Még egy dolog, az EU Trust Fundok kiterjesztéséhez szükség van arra, hogy ezek 100%-a részét képezze az Európai Uniós költségvetésnek. Az Európai Parlamentnek pedig felülvizsgálati joggal kell rendelkezni, nem csak ezen trust fundok alapításakor, hanem azok teljes működése során. Itt akkor abba is hagynám, a trust fundokról már sokat beszéltünk, még a pénzmosási irányelv kapcsán is. Szerintem ezeknek egyébként nem is kellene létezniük. Nagyon köszönöm meg, ha asszony. November 10-éig, délig várjuk a módosítókat. És hogyha nincs más felszólaló, akkor 17 óra 45-ig szünet, akkor pedig folytatjuk az elektronikus szavazásokkal.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 foglaljanak helyet, és készítsék elő a szavazókártyájukat. Köszönöm. Tudom, hogy hétfő délután van meg minden, de elég sok szavazás vár ránk, úgyhogy kérem, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm. colleagues, everyone ready? Látom, hogy nem mindenki foglalta még el a helyét. Kérem, hogy üljenek le. Rendben? Kedves kollégák, ma délután négy szavazásra kerül sor. És mielőtt szavaznánk, köszönöm Monika. Köszönöm szépen. Mindenki elhelyezkedett? Mindenkinek mindene megvan? Rendben? Kérem, hogy ne gesztikuláljanak ott hátul, köszönöm. Az első szavazás egy kicsit bonyolult, úgyhogy kérem, hogy hallgassanak meg. Hogyha mindenki helyet foglalt, akkor az első szavazással kapcsolatos ügyrendi tudnivalókat hadd mondjam el. Lehet, hogy nagyon szoros lesz a szavazás. Kérem, hogy figyeljenek. Hogyha minden állandó és póttag itt van, tartsák készenlétben a szavazókártyájukat, mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Okay, right. If Jó, hogyha a koordinátorok szerint is mindenki itt van, akkor mielőtt a négy normál szavazásba belevágnék, újra bejelenteném azt, amit már az ülés elején bejelentettem, csak önök közül kevesen voltak akkor jelen. Tehát eh, a koordinátorok egyik eh, határozatát jóvá kell hagynunk. A négy szavazás eh, előtt az első szabályzat értelmében. Tehát hadd magyarázzam el, hogy miről is van szó. Mm, kérem, hogy figyeljenek, mindent el fogok magyarázni. Október 23-án a koordinátorok találkoztak, és az EU-n belüli delegációs utazásokról folytattak vitát. A 205-ös szabály alapján a zöld koordinátorok következő ajánlását kell szavazásra bocsátanom itt a Libében. A 205-ös szabály alapján a koordinátorok a határozatukat jóváhagyásra a teljes bizottság elé terjeszthetik. Hát kérem, hallgassák meg, mert tagadó formában fogalmazták meg, tehát az az ajánlás, hogy ne küldjünk delegációt Magyarországra, a magyarországi helyzet értékelésére a 2017-es májusi állásfoglalás alapján tehát név szerinti szavazást kértek, és megvan ehhez a megfelelő számú képviselő. Tehát a következőképpen kell szavazni, hogyha nem akarnak Líbe delegációt küldeni Budapestre, Magyarországra, akkor pluszt nyomnak, tehát zöld gombot nyomnak. Hogyha nem értik, akkor ne engem okoljanak. Hogyha akarnak delegációt küldeni Magyarországra, akkor a piros gombbal nemet szavaznak, nemmel szavaznak. Tehát ezért magyarázom el, mert kicsit megtévesztő, vagy félrevezető. Az ajánlást ugyanis így fogalmazták meg, ez nem az én hibám én nem ilyen negatív vagy tagadó mondatokat bocsátanék egyébként szavazásra. Tehát aki nem akar Magyarországra delegációt küldeni, az igennel szavazzon, aki nem. Aki akar, az viszont nemmel szavazzon. Megnyitom a szavazást. Mindenki érti? Mindenki számára érthető? Akkor megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 30 igen, 21 nem, nulla tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy ö, az igenek győztek, és nem küldünk Magyarországra delegációt. Jó, köszönöm. Akkor következnek a szavazások. A 2017-es az uniós polgárságról szóló jelentések kezdjük. Polgárok jogainak megerősítése demokratikus átalakulás uniójában. A vélemény előadója eh, Sógor úr. Sógor úr kíván eh, hozzászólni, mielőtt szavazunk. Nem, akkor szavazzunk. 60-as módosító megnyitom. Lezárom. Tízes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Compromise 14, votes 14-es kompromisszum mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 76-os módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést, kollégák. A 17-es kompromisszumot átugrottam, tehát következzen a 17-es kompromisszum. Köszönöm, Szepó hogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 76-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 90-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 91-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 92-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 93-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 103-as, módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 106-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 110-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 115-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 117-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 118-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hivatkozások. 1-től 3-ig módosítok. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a hatos módosítótól a 22-esig egyben megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Második kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 39-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 43-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Egyben az 51-59. módosítókról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, és most a módosított szövegről szavazunk. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 53-44-63. Gratulálunk Sogor kollégánknak. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a reg- Most pedig következik a Schengen információs rendszernek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére való használatáról <clears throat> szóló véleménytervezetről való java, ö, szavazás. Danársz kolléga az előadó, ha nem szeretne hozzászólni, akkor kezdjük. Méghozzá a 30-as módosítóval megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 132-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most blogban szavazunk 121, 122, 172 és 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig egy, egy szóbeli módosító az SND-től, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. húszás módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 131-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 135-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most pedig blogban szavazunk 137 és 61-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 155-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 156-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most pedig blogban szavazunk a 163-as és a 83-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Blogban szavazunk 164, 165, 84 és 85-ös módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Blogban szavazunk a 166-os és a 86-os módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 167-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 168-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Preambulum bekezdések, 32-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva a szavazás. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Blokkban szavazunk a 44-es, 79-es és 31-es módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 59-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 62-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 69-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 77-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 78-as és a 80-as azonos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A FED 7-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 81-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 82-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 87-es módosító, megnyitom a szavazást. Tehát 87-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A fett 8, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva, most pedig a módosított szövegről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 40 mellette 5 ellene és 8 tartózkodással. Most pedig arról szavazunk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 5 ellene és 4 tartózkodás. Gratulálunk Ersz kollégának. Okay, colleagues, let's proceed uh, immediately. Kedves kollégák, akkor folytatjuk is a következővel. A Schengen információs rendszernek a határellenőrzés területén történő létrehozása, működtetése és használata 2016-04-08 mm, Carlos Coelho a jelentéstevő szeretne esetleg felszólalni. Nagyon röviden, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani ugyanis nagyon sok munkába került ez a véleménytervezet, nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, viszont minden kolléga, a titkárság, a politikai tanácsadók nagyon jól tudtunk együttműködni, nagyon jó hangulatban történt a munka. Csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem mindannyiunk, legalábbis legtöbbünk meg akarja védeni Schengent és a szabad mozgást, de mindezt biztonságosan tennénk, ten, szeretnénk tenni, ehhez pedig jogszabályzásra van szükség, ezen dolgozunk most. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Coelho. Nagyon köszönöm, Kaló úr. És akkor kezdjük is a szavazást. Blogban szavazunk a 22-es és a 23-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A hármas cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Blogban szavazunk a 32-es és 33-as módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 37-esről és 38-esről szavazunk blokkban, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 224-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 225-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 8-es szorok kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 228-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 236-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a tízes cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 46-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 245-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 247-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 14-es cikről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Blogban szavazunk 50-től 56-ig, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 16-os cikről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 61-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 18-as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 259-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Jaj, rosszul szavaztam, de úgy látom, hogy most ez nem számított, elnézést a koordinátoroktól. Nehéz egyszerre szavazni és szavaztatni. Kompromisszum a 19-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Kompromisszum a 20-as cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 21-es cikről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 22-es cikről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 23-as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 23a cikről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 24-es cikről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 26-os cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 27-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 27 a cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 28-as, cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 29-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 30-as cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 31-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 32-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Kompromisszum a 34-es cik, cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 35-ös cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 36-os cikkről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 383-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 384-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kompromisszum a 38-as cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 39-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 40-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 41-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 42-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 405-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 406-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kompromisszum a 46-os cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 47-es módosít, ö, a cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 48-es cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 49-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 50-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 51-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 52-es cikkről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 53-as cikről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 54-es cikről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 54 A cikről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum az 58-as cikkről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Preambulum bekezdések, kompromisszum a hatos preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 6a, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Kompromisszum a hetes, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a nyolcas, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 9-es és 9A preambulum bekezdésekről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Kompromisszum a 11-es preambulum bekezdésről. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 12-es preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 13-as preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 15-ös preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 16-os pramlum megkezdésre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 17-es preambulum megkezdésre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 160-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 18-as, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 20-as, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 21-es, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum 23-as, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 24-es, preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20, kompromisszum a 25-es preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 26-os preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 27-es preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum blogban szavazunk 28, 28, 28, B, 28, C, 28, D, rambrum bekezésekről. megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 28 és preambulum bekezésről. megnyitom a szavazást. Harminc egyes tehát. 31-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum 32 a preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 33-as preambulum bekezdésről. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 34-es preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Tehát 34-es preambulókezésről lezárom a szavazást, elfogadva. Kompromisszum a 35-ös preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. A koordinátorok ne kiabáljanak túl hangosan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kompromisszum a 36-os preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 194-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kompromisszum 37-es preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 200-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kompromisszum 38-as preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 38 a preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 40-es, preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum a 40 a preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 42-es, preambulum bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A FED 6, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 205-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszum 53-as preambulum bekezdéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A FED 7, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Szavazzunk a módosító, módosító szövegről a név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 45 mellette, 3 ellene és 5 tartózkodás. Most arról szavazunk, hogy megkezdjük el a tárgyalásokat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk 43 mellette, 5 ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Last vote, colleagues, last one. Thank you for your patience. We were on the last one. Köszönöm a türelmet, és akkor az utolsó szavazás. Yeah, we have introduced just a few minutes, so we should rush. Colleagues, we'll have to go quite fast. Interpreters have got to go as well. Kedves kollégák, a tolmácsok is már mennének haza, úgyhogy gyorsan haladjunk. Vagy inkább lassan haladjunk, ha szeretnék? Na, hát ez a gyors. Coelho úr. Önt már többször megtapsolták ma. Hát akkor a 30-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Miről szavazunk? Elnézést, nem mondtam be a címét. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kompromisszum a definíciókról hármas cikk megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es módosító. Megnyitom. Várjanak csak egy pillanatot. Elnézést. Kollégák. Igen, hát én is fáradok. Jó, jó, jó. Tehát 41-től 45-ig egy tömbben megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy tömbben 46-47-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 267-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 268-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as cikk kompromisszum megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 271-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 280-as, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 51-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, Tízes cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 289-es módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 292-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es cikk kompromisszum megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 60-tól 65-ig egy tömbben megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 16-os cikk kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 70-es módosító megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 18-as cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 305-ös módosító. Megnyitom. 305-ös. Minusszal szerepel. Lezárom. Elutasítottuk. 19-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy tömbben a 315-től 198-ig. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Megint csak egy tömbben, 316-tól a 199-esig megnyitom, lezárom, elutasítva, 20-as cikk kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 21-es cikk kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 22-es cikk kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 23-as kompromisszumos cikk. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 23A cikk kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 24-es cikk kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 26-os cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 32-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 33-as cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 36-os cikk kompromisszum, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 391-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 396-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 37-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 38-as cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 39-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 40-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 418-as módosító. Első rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es cikk második rész kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 45-ös cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 46-os cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 47-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 48-as cikk kompromisszum, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 49-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es cikk kompromisszum. Megnyitom. 51-es cikk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 53-as cikk kompromisszum megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 526-os módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk. bekiabálások a teremben. Az 526-osról kell szavazni, igenis, mondja az elnök, és szavaztunk is. Mindenkinek megfelel ez így? Jó, szavaztunk is, menjünk tovább. Ellenőrizhetjük esetleg? mert az szerepel, hogy a kompromisszum miatt a vált, és ezért nem mindenki szavazott. Igen, egy kicsit zavarba ejtő, félrevezető ez a szavazólista, esetleg szavazzunk újra? Jó, ez így korrekt, akkor az 526-osról újra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát az utasítás félrevezető volt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os cikk kompromisszum. Megnyitom. Nem, nem. 55-ös cikk kompromisszum. Elnézést. Megnyitom. Ott is egy plusz szerepel meglepő módon. Szavazást lezárom elfogadtuk. Most jön az 56-os cikk kompromisszum, megnyitom. Na, itt mi fog történni? Lezárom. Elfogadtuk. 57-es cikk kompromisszum, megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 58 es cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Na hát. Az 58 után nem zárt le. A, a gép nem elég gyors. Túl gyorsak vagyunk. Egy kis türelmet kérek, kedves kollégák.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 Kis csendet kérek, és szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, hogy kivárják a szavazás végét, még maximum 10 percet kell itt lenniük. Köszönet a tolmácsoknak. 59-es cikk kompromisszum. Szavaztunk róla? Az 59-esről szavaztunk? Jó, még ha szavaztunk is, szavazzunk újra mindjárt a végére érünk. 59-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 550-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 551-es, megnyitom. Lezárom elutasítva. 63-as cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Mi történt? Mi történt a 63-assal? Most le van zárva a szavazás? kérdezi az elnök. A szavazógéptől. Valami gond van a szavazógéppel, egy pillanat türelmet kérek. Tehát akkor a 63-asról újra szavazzunk. A 63-asról szavazzunk újra, mert a gép nem akarja lezárni. Egy kis türelmet kérek. Tehát a 63-asról újra szavazzunk. Megnyitom. A szavazást lezárom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 64-es. Elnézést, kedves kollégák, igen, az jó ötlet, az összes többi preambulum bekezdésről egy tömbben szavazhatnánk esetleg? üdvrivalgás a teremben, rendben. Akkor csak meg kell nyomni a zöld gombot. A szavazás megnyitom. Ha csak nem akarnak mell szavazni. Tehát akkor megnyitjuk a szavazást. Hm, tudtam, hogy ez lesz. A zöldek nem akarják, hogy egy tömbben szavazzunk róla. Akkor egy kis türelmet még. A 64-esnél tartunk, ugye? Tehát akkor megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 65-ös cikk megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 66-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom. Na, kimaradt a 67-es elnézést. 67-es. Megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 69-es megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 70-es megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 70A, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 71-es, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 71A, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 169-es, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hatos preambulum megkezdés kompromisszum megnyitom, lezárjuk. Elfogadtuk. 6A preambulum bekezdés megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 7-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 9-es és 9A, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es, megnyitom. Lezárom elfogadtuk, 13-as megnyitom, lezárom, lezárom, elfogadtuk, 15-ös, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 16-os, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 17-es, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadtuk. 18. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 191-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es kompromisszum. A 191-essel kapcsolatban? Mi is volt a 191-essel kapcsolatban? Mi történt? Do you, do you have permission to take the eh, az egész szakbizottság engedélyére van szükségem, hogy újra szavazhassunk. Eh, az egész szakbizottságnak bele kell egyeznie, ha újra szavaznunk kell egy ponttal kapcsolatban. Judit, az más, hogyha itt egy hiba volt, és más, hogyha csak egy kérés, ha egy kérésről van szó. Nem működött a gépe szavazás közben? És most működik? Át tudna ülni valahová máshová? Mert a következő pontnál ugyanígy nem fog működni akkor tegy át a kártyáját egy másik gébe. Anna, átülne valahová? Vagy nézze meg, hogy működik. Kedves kollégák, már nincs sok hátra, már csak néhány oldal. 191, megnyitom a szavazást. Működik? Nagyszerű. Lezárom. Elutasítva. de ez legalább egy kiegyensúlyozott módon lett elutasítva. A 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 23-as. Csendet kérnék és türelmet, tehát lezárom a 23 a kapcsolatos szavazást, elfogadtuk. 23A, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 24, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 216-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26-os preambulum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 225-ös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 32-es preambulum kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadva. 36A. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 36B. Megnyitom a szavazást. 36B. Megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadtuk. 36C. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 231-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 232, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 38-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 41-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 42A. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 46-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-án megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 50, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 50A, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 52-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 252-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 64-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 64-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva a módosított szövegről név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 48 mellett három ellenében elfogadtuk. A tárgyalásokról szavazzunk, hogy megindulhatnak-e a tárgyalások. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40 mellett 5 ellenében két tartózkodással. Gratulálunk Koelho úrnak, és ezzel az elektronikus szavazás véget ért. Köszönöm szépen. Evening. Thanks, Kinga. Thank you.